gentlemen. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim. Please take your seats. Kérem foglaljanak helyet. We have the adoption of the agenda. Napi rend elfogadása az első feladatunk. Wir haben Tagesordnungspunkt Nummer 1, Annahme der Tagesordnung. Első napi rendi pont a napi rendtervezet elfogadása Sáke asszonynak egy nagyon fontos egyéb teendője miatt előbb el kell menni, ezért azt kérjük, hogy az ő jelentését elsőnként szavazzuk meg. Van-e valakinek ezzel gondja? Nincs, jó, rendben, így fogunk eljárni. Nincsenek elnöki közlemények, rá is térünk a szavazásra. Hatos napi rendi pont következik egy Sáke, a Digitális Szabadság Stratégiája az EU külpolitikájában című jelentéséről beszélünk. Sáke asszony kére szót esetleg, mielőtt ítélet születik. Úgy tűnik nem kér szót, akkor rá is térünk a szavazásra. Ki támogatja az egyest? A szóbeli egyest. Szóbeli egyes mellette, ellene, tartózkodás, három, egy arányban elfogadva. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 19-es. 19, wer ist dafür? 19 módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 20-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 21-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 25-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 26-os mellette, ellene tartozkodás elfogadva, hármas kompromisszum mellette, ellene tartozkodás elfogadva, 29-es mellette, ellene tartozkodás ellenőrizzük. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 25 a 32 arányban elutasítva. Kettes szobeli módosító mellette. Gegen Enthaltung angenommen. Elfogadva. 32-es második rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 33-as mellette ellene tartaszkodás elfogadva. hármas mellette elektronikus szavazás mármint. A szavazást lezárom. 34 a 23 ellenében elfogadva. 34 es két részben. Az első rész elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartozkodás elfogadva. Négyes kompromisszum mellette, második rész. Ugye? Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást az az ő baja. 32 a 24 arányban elfogadva. Négyes kompromisszum. Gegenenthaltung. Ha négyes mellett eleme elfogadva. 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 38-as mellette ellene Tartózkodás. Azt hiszem elfogadva, de inkább ellenőrizzük. Szavazás lezárom. 28 igen, 31 nem elutasítva. Ötös kompromisszum. 39-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kompromiss 5 dafür. Ötös kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 45-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 46-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 47-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 6-os kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 48-as, elfogadva. 50-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Hármas szobeli módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 51-es okafogyattá válik, 54-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Most pedig rátérünk az 57-esre mellette ellene tartózkodás elutasítva, 58-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 59-es elfogadva, 60-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 61-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. A szavazás lezárom, 37 igen, 25 nem, elfogadva. 62-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 63-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Nicht 63 war? 63, ja. 63-as Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 29 igen, 24 nem mellett elfogadva. 80 azonban nem is szavaztak. 64-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 65-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 66-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 67-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 68-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Most más konfiguráció volt. A 67-es kéri, ellenőrizzük a 67-est. 67-est ellenőrizzük. It's closed a szavazást. Uh, 69. mellette, ellene, tartozkodás, elutasítva. 71-es mellette, ellene, tartozkodás, ellenőrizzük. Abstimmung ist geschlossen. Abgelehnt. Elutasítva. 72-es mellette, ellene tartozkodás elfogadva, 73-as mellette, ellene tartozkodás elfogadva, 74-es mellette, ellene tartozkodás elfogadva, 75-ös mellette, ellene tartozkodás elfogadva, 76-os mellette, ellene tartozkodás elfogadva, 77-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 79-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 80-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 83-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 84-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 85-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 86-os mellette, ellene, tartaszkodás elutasítva, 87-es mellette, ellene, Vorhin auch schon mal. War doch anders. 87 Abstimmung. 87-es elektronikus szavazás. Lezárom a szavazást. 31 a 32 arányban elutasítva. Szelefránka kolléga, elnök úr, azt szeretném mondani, hogy a szavazókártyám most jön, és negatívan szavaztam. Kérem, ezt vegyék figyelembe, amíg meg nem érkezik a szavazókártyám. Úgyis el lehet utasítva. Hát akkor 31 a... Én nem szavaztam, mondja valaki. Ez a maga baja, mondja az elnök. Nem működik. It's 32-33 nein. Akkor 32-33 arányban nem. 88 dafür. 88 mellette. Ellene, tartózkodás. Elfogadva. 89-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 91-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 95-ös 97-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 98-as mellette, ellene elfogadva, 9-es kompromisszum mellette, ellen elfogadva, 99-es nem, 100 nem, 101 nem, 102-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 10-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 105-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 106-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 108-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 109-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 110-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, 111 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 112-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, 113 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, 113, ugye? 114-es, két részben. 114 per 1 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, kettes rész, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kettős gyilkosság. 115-ös. Mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 116 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 117-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 5-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 6-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 7-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 8-as mellette, ellene, tartaszkodás elfogadva, kilences mellette, ellene, ellenőrizzük, Lezárom a szavazást. 32 a 31 arányban elfogadva. Szalafangra ugye 32-32 arányban elutasít a hogy ne negatívan szavaz. Most pedig jöjjön a tízes mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 11-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 12-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 13-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 14-es mellette ellene tartaszkodás elfogadva, 15-ös, 14-es mellette, a 14-est ellenőrizzük, A 14-est ellenőrizzük most elektronikusan. A szavazást lezárom. 36 igen, 23 nem mellett elfogadva. 15-ös mellette ellenelt tartozkodás elfogadva, 1-es mellette ellenelt tartozkodás elfogadva, 2-es mellette ellenelt tartozkodás elfogadva, 3-as mellette ellen tartozkodás elfogadva, 4-es mellette ellene tartozkodás elfogadva, Az INTA vélemény következik. INTA 1. Mellette ellene tartozkodás elfogadva. INTA 3-as mellette ellene tartozkodás elutasítva. Inta 5-ös mellette, ellene tartozkodás elfogadva, Inta 6-os mellette, ellene tartozkodás elfogadva, Inta 8-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, mint a 9 mellette ellene tartózkodás elfogadva, mint a 10 mellette ellene tartózkodás elfogadva, mint a 11 mellette ellene tartózkodás elfogadva, mint a 12 csak a második részről, az első le van fedve, mint a 12 per 2 mellette ellene tartózkodás elfogadva, mint a 13 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig a záró szavazás következik elektronikusan. Aztán a szavazás lezárom. Szelefánka úr is támogatja 56, 57 igen szavazat, 5 tartózkodás, 0 nem szavazat mellett elfogadottnak minősül. Kollégin, herzlichen Glückwunsch. Gratulálunk a kolléga asszonynak, aki most már lendületes léptekkel távozhat az ülésről. És akkor ezzel következik a harmadik napi rendi pontunk, Rui Tavares kolléga jelentése. Van ezzel kapcsolatban hozzászólás nincsen, akkor rá is térünk a szavazásra. Hol van az előadó? Megvan. Ott ül. 36-os mellette ellene. Akkor ezről elektronikusan is szavazunk. Lezárom a szavazást. 48-8 arányban elfogadva. deve egyes mellette ellenem tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ezzel a 43-ast is elintéztük. 44-esről szavazunk mellette ellene tartózkodás elfogadva, 45 mellette ellene ellenőrizzük. 45-ösről szavazunk. Lezárom a szavazást. 27-35 arány elutasítva, 46-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, ugyanazzal a többséggel. as mellette 47-es? Nem, a 48-asról szavazunk. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Deve kettes mellette ellene tartózkodás a Deve hármas. Tavares úr. A tegnapi Droában folytatott eszmecserét követően a, úgy ítélem meg, hogy a DEVA módosítók mind-mind megszavazandók, és egyetlen frakció sem ellenezte ezeket, ezért azt javaslom, hogy a következő deve módosítókról szavazzunk blogban, hogyha a frakciók nem ellenzik ezt. És akkor ezzel időt sporolunk meg. Elnök, valamennyi deve módosítóra igaz ez? Érvényes ez? Tehát valamennyi deve módosítóra blogban szavazhatunk? Igen. Ki az, aki igennel szavaz? De nincsen ellenvetés egyik módosító ellen sem, amennyire én tudom, mondja az előadó. De akkor szavazunk ezekről blogban. A DEVE 2-től a DEVE 12-es módosítói blogban mellette kiszavaz. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. A, a Deve 4-es esetében többen is ellene szavaztak, de mégis a többség megvolt. Akkor külön is szavazzunk a Deve 4-esről mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 49-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 50-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 1-es szóbeli módosító mellette Köszönöm szépen, elnök úr, az árnyék előadó asszony a frakciómból. Jelenleg egy másik ülésen vesz részt, a LIBE szakbizottság ülésén, és a szóbali módosító esetében az egyes és a kettes esetében is ezt ellenőrzik. Tavares úr, igen, elnök a Gál Kinga árnyék előadó asszonya ma reggel is találkoztunk, és elmondta, hogy a néppárt a módosítók ellen fog szavazni, de nem a szóbeli módosító prezentációja be, ellen. Tehát itt a technikai szempontból elfogadtuk ezeket a módosítókat, de a néppárt ellene szavaz. Tehát mindegyikről külön a maga sorában fogunk szavazni. Ez a három módosító a menekültekkel foglalkozik, ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy itt nem a menekültek széles értelemben vett csoportjára beszélünk, itt nagyon is szűk értelemben véve az UNHCR által kártyával azonosító kártyával ellátott menekültekről van szó. Szalfranka úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy a szakbizottság tagjai egészen pontosan tudják azt, hogy általánosságban véve ellenzem azt, hogy a frakciók ilyen módosítókkal éljenek, beszéltem az árnyék előadóval, és ő ellenzi azt, hogy elfogadjuk ezt a két szabbeli módosítót, de egyetértünk azzal, hogy, hogy, hogy szavazzunk a hárma módosítóról. Tudom, hogy el fogjuk veszíteni, ezt az álláspontokat nem fognak el egyetérteni, de akkor is ezt képesek elnök úr. Természetesen természetesen elfogadom a Szalafranka kolléga útól kapott információt, de ma reggel még nem pontosan ezeket az információkat kaptuk, ott kompromisszum született. Előadóként én is elfogadom a néppárti módosítókat, és a titkárságtól szeretném hallani, hogy egy frakció ellenezheti azt, hogy egyáltalán bemutatásra kerüljön egy szobali módosító, amelyet elfogadott az előadó. Amennyire én tudom, az előadó utasítatja el a szobali módosítók bevezetését, a plenáris ülésen pedig 40 tagnak kell ezt, képviselőnek kell ezt ellenezni. De kérném, hogy a titkárság ezt erősítse meg. Elnök, sajnálom most a szabályokhoz tartani kell magunkat. Nem tudom, hogy miről beszéltek az árnyékelődök, mit beszéltek meg, de ha az egyik frakció ellenzi a szobali módosító bevezetését, akkor erről nem szavazunk, ez a szabály, és mivel a néppárt koordinátora ezt megtette, akkor én elnökként számomra ezzel is van zárva a kérdés. Tehát a plenárison majd, mint normális rendes módosítót be lehet majd vezetni. Igen, a szabályok valóban ezt mondják, amit ha ez így van, akkor rendben van, de szeretném a felmenekezőkönyvbe, hogy ez néhány órával ezelőtt elért kompromisszumnak a kifordítása, anélkül, hogy az előadóval ezt megbeszéltek volna itt a megbeszélések ugye nem kerülnek bele az aktákba, minden frakció úgy dönthet arról, hogy igen-e vagy nem ez a plusz vagy mínusz, ez egy pont mellé azt az előadó lehet, hogy nehezen tudja követni, vagy ért egyet, de ezek a szabályok, a szóbeli módosítókat csak akkor fogadjuk el, hogyha mindenki egyetért azzal, hogy ezeket szavazásra lehet bocsátani. Ez egy védőfunkciós arra vonatkozó, hogy ne lehessen bárkinek bármilyen szobali módosítóval élnie, csak akkor, hogyha az egy széles támogatást érez. Élvez 52-es szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 53-as, ez okafogyottá vált, 54-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 55-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 56-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 58-as mellette ellene tartózkodás ez nem volt világos. Azt hiszem, hogy elfogadtuk. Igen. Szalafranka úr. Akkor elfogadva. Nem? Akkor ellenőrizzük. 58-asról szavazunk. Lezárom a szavazást. Hoppá. 31-32 arányban elutasítva. 57-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 59-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 60-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 61-es mellette emberek, kérnék mindenkit, hogy emelje meg a kezét, amikor szavazunk. Hát itt csak meg satszolom, hogy ki mire szavaz, mert hogy a kollégák fele egyáltalán nem hajlandó szavazni. Lezárom a szavazást. Elfogadva 33 igen szavazata, 21 nem szavazat ellenél. Aki aki háromszor kéri, hogy ellenőrizzük, és ugyanakkor nincs igaza, a jövőben bevezetjük a szabályt, ezután mindenkinek fizet egy italt, csört. Én, én ugye nem kérem magamtól, hogy ellenőrizzük. Ja, vagy az elnök számára vezessük ezt be? A titkárság számára? 61-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Deve 8-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 3-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Deve 5-ös Igen, Deve 5-ösről szavazunk mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 4-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 68-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 71-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Azt gondolom, hogy elutasítva, de ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 27-36 arányban elutasítva, 72-es mellette, ellene, tartózkodás, ugyanaz, ugye? Akkor elutasítva. 73-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 74-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, 75-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 76-77-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Debe 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 78-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 79-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 80-as, nem, 81-es, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 33 igen, szavazat 29 nem szavazat elfogadva. 82-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 83-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 85-ös, elnézős, 84-es mellette majdnem elfelelkeztünk egy fontos módosítóra, ellene tartózkodás elfogadva. 85-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 86 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 86 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 88-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Deve 9-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 89-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes szóbeli módosító mellette, de de az, e- azt mondták, hogy az egyest ellenzik. Nem. frakcióm, ahogy már korábban is mondtam, nem ért egyet a kettes szóbeli módosító benyújtásával sem, de ez a hármasra nem igaz. 91 dafür. 91-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 91-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 95-ös mellette ellene elutasítva. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, százas mellette ellene tartózkodás elutasítva. 101-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 106-os, illetve az azt követők mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas szóbeli módosító mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadva. Nyolcas kompromisszum mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadva. 113-as mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadva. 114-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, Kilences kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 121-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 122-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 128-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 129-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 130-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 131-es mellette 130-ast elfogadtuk, de akkor ellenőrizzük a 130-ast. A 131-es pedig még nem is szavaztuk. Meg. Tehát akkor 130-asról szavazunk elektronikusan. Lezárom a szavazást. 32 igen szavazattal, 26 ellen szavazat ellenében elfogadva. 131-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Nem egyértelmű. Még egyszer szavazunk, nem elektronikusan. Kiszavaz mellette. 131-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 11-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 12-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 13-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 146-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 147-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös következik mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es mellette ellene Anna mellette vagy ellene? elfogadva. 20-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 21-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 16-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 27-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 28-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 17-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 18-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 34-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 1-es módosító ez a spanyol verzió, tehát erre mégsem szavazunk. A kettes-hármasról mellette ellene tartózkodás elfogadva négyes és hetes egyben, mellette ellene tartózkodás elfogadva ötös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva hatos módosító mellette ellene elfogadva. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kilences mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tízes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Záró szavazás elektronikusan a szöveg egészéről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 59 igen szavazat, egyetlen ellenszavazat és négy tartózkodással elfogadva. Gratulálok a kolléga úrnak, Tavares úrnak. Elnézést, elnök úr, kollégák, nagyon rövid lesz. Itt a szóbeli módosítókkal, tehát ez az incidens itt elő állt, és a kedves szóbeli módosítót szeretném itt említeni, amely nagyon fontos, itt mind az EU tagállamok és a nem EU tagállamok számára is nagyon fontos humanitárius kötelezettségekről van itt szó, és a néppárt ugye ellenezte azt, hogy szavazzunk a szóbeli módosítókra, ezzel megszegte azt a megállapodást, amelyet korábban kötöttünk, és, és szerettem volna még egyszer elmondani, hogy mi, mit is elleneztek ők ezt Ennyi lett volna részemre. Gracias, señor presidente. Eh, como he dicho... Köszönöm, elnök úr. Ahogy más alkalommal is elmondtuk, nem tűnik túl megfelelőnek ebben a szakbizottságban a szóbeli módosítók szembeni fellépés, de el kell, hogy mondjam a tisztelt képviselőknek, hogy a frakcióm készen áll egy általános megállapodásra, az elnöki konferenciája előtt is, tehát hogy egyik frakcióban se legyen ez a helyzet. A frakcióm nem fogadta el ezeket a szobeli módosítókat. Hogyha kötünk egy általános megállapodást, akkor mi is tiszteletben fogjuk azt tartani. Tavares úr, amikor nincs egyetlen ellen szavazata sem, akkor kérem, legyen türelemmel, és legyen hálás a bizottságnak. Nekem még nem sikerült ellenszavazat nélküli ö, állásfoglalás keresztül verekednem. Nos, most pedig rátérünk a negyedik napi rendi pontra, Donskis úr jelentésére az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről szóló jelentés. Igen, hosszú kérem, türelemre intem önöket. Ja, geht's los? Na, akkor rajta. 60-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 61 mellette, ellene, tartózkodás, nem világos. 61-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 62-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, de 1-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Deve 2-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 63-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 64-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 65-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 66-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 67-es mellette, ellene, tartózkodás nem világos, 67-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 68-as két részben, 68 per 1 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 68 per 2 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 69-es mellette, ellene, tartózkodás. Akkor kérem, ellenőrizzük tehát a 68-ast. 69. 69-est. A szavazást lezárom. 41 igen, 17 nem elfogadva. 71-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 70-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 5-ös fem mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 72-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 73-as mellette, ellene, nem egyértelmű. Talán elutasítva, inkább vegyenek részt aktívabban, kérem szépen. Kérem szépen, ne húzzuk az időt, most akkor figyeljünk oda. 73-as. Kérem, hogy vegyenek részt a szavazáson, akkor gyorsabban haladunk. A szavazást lezárom. 22 a 29 arányában elutasítva, 74-es mellette ellene, tartózkodás elutasítva, 75-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 76-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 77-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 78-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 79-es mellette, ellene, tartozkodás, elfogadva, 80-as. 79-est ellenőrizzük, jó? Sáke harmadszor is. Nem, a Franciszka volt. Jó. Lezárom a szavazást. 80-as mellette, első rész, 80 per 1 mellette, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 81-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 82-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 83-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 84-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 85-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 86-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 87-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 88-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 89-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 90-es mellette, ellene, tartozkodás elutasítva, 91-es mellette, ellene, tartozkodás elutasítva, 92-es mellette, ellene, tartozkodás elutasítva, 93-as mellette, ellene, tartozkodás elutasítva, 94-95 mellette, ellene, elfogadva. 97-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 96-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 98-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 99-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 100 és 101 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 104-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 105-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, egyes kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 110-111 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 112 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 114, 115, 116 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 124-es mellette ellene tartozkodás elfogadva, 126 mellette ellene tartozkodás elutasítva, 128 mellette ellene elfogadva, 129-es <coughs> mellette ellene tartozkodás elutasítva, 130 mellette ellene tartozkodás elfogadva, 131 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 132 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 133 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 134 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 135 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 136 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva,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 Ganz knapp. Lezártam, hajszálon, mullott, de elfogadva. 139 mellette, 138 helyesült az elnök, 138 mellette, ellene, tartozkodás elutasítva, 139 mellette, ellene, tartozkodás elutasítva, 140-es mellette, ellene, tartozkodás elutasítva, 141-142 mellette, ellene tartozkodás elfogadva, 4-es kompromisszum mellette, ellene tartozkodás elfogadva, 5-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 6-os kompromisszum mellette, ellene tartozkodás elfogadva, akkor a 152-es következik mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 153-as két részben, első rész, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, második rész, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 154-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 155-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 156-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, neve 9-es, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 157-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 158-as mellette, ellene, tartozkodás elutasítva, 159-es mellette, ellene, tartozkodás elutasítva, FEM 11 mellette, ellene, még egyszer, mellette, FEM 11 mellett, ellene, elfogadva, 161 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 162-es mellette, ellene, tartaszkodás. elutasítva, 163-as mellette, ellene, tartaszkodás. elutasítva, 164-es mellette, ellene, tartaszkodás. elfogadva, Die haben Liberalen abgestimmt, ja? Dann war er abgestimmt. Abstimmung ist geschlossen. Szavazás Figyelsz csak, kislány, elkaplak még. 165. 165 mellette. Ellene. ellenőrizzük, jó? Elfogadva. Anna ugye föntartja az ujját, amikor már nemmel szavazunk, akkor is kérem, hát... Igen, így van. Na most mi van? Most akkor mi? 64? 164? Jegle? Jegle. Nem, Gomes. Gomes. Ezt most leszavaztuk. Egyetlét nem? 166-os jön. Jó, mellette. 166 mellette. Ellene. Tartozkodás elutasítva. 167-es mellette. Ellene. Elfogadva. 168 mellette. Ellene. Elutasítva. 169 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 170-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 70-es komprom es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 175 Akkor a hetes kompromisszumra megnyitom a szavazást. Kompromiss 7. Abstimmen. Kompromiss 7. 7. Hetes kompromisszum. Die Abstimmung ist geschlossen. A szavazás lezárom. 31 a 24-hez elfogadva. 176 dafür. Jó, 31 igen, 24 nem. Mellette, a következő mellette ellen tartaszkodás 176-os elfogadva. 178-as mellette, ellene, tartaszkodás elutasítva, 177-es mellette, ellene tartaszkodás elfogadva, 179 mellette, ellene tartaszkodás elutasítva, 180-as mellette, ellene tartaszkodás elfogadva, 181. A liberálisok most hogy szavaztak? Ellene szavaztak? Lassabban kellene talán szavaztatnom. No, a szavazás lezárom. Abgelehnt. 181 181 mellette, ellene, tartozkodás elfogadó. 182 mellette, ellene, tartozkodás elutasítva. 8-as kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 184-es mellette, ellene tartozkodás elfogadva, 187-es mellette, ellene elfogadva. 188-as mellette, ellene tartozkodás. Még egyszer 188-as mellette, ellene tartozkodás elfogadva. 189-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 190-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 191-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, FEM 9-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 14-es női mellette ellene tartózkodás elfogadva, elutasítva, bocsánat, FEM 15 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, DEVE 3 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, DEVE 4 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, DEVE 5 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 192-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 193-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 194 mellette, ellene tartozkodás. elfogadva, 195 mellette, ellene tartozkodás. elutasítva, 196-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 197-es mellette okafogyottá vált, jó? 198 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 200 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 199-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 201-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 202 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 203 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 204 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 205 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 200 207-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 208 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 209 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 210 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 211 mellette, a 211 és mellett, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 212 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 213 mellette ellene tartózkodás elutasítva, FEM 1 mellette ellenáll tartózkodás elfogadva, 217 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 215 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, Hát éppen, hogy... A liberálisok hogy szavaztak, igennel vagy nemmel? Ellenőrizzük, jó? 215. 215-öt ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 30 a 26 arányban elfogadva. 214 mellette, ellene, Tartozkodás. elutasítva. 216 mellette, ellene, Anám, mi a baj? Mellette? Jó, hát mindig, mindig fölfele mutat az Anna. Ha nemet mondunk, akkor Anna kélek szépen a felfele mutató hüvegolyadat, az. ne, nem elt föl. Kicsit bonyolult számomra így. Szóval a 216-ot ezzel elfogadtok, de vehetesről szavazunk most. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 221-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 222-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 223-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 224 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 225 mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 226 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 227 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 228 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 229 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 230 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 231 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 10-es kompromisszum mellette ellene. De az előadó szót kér tízes kompromisszum kapcsán. Szeretnék a szóbeli módosító ellen fenntartással élni, ezt ellenzem. A tízes kompromisszumról szavazunk, a szóbeli módosító nélkül, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tehát a szóbeli módosító nélkül fogadtuk el a tízes kompromisszumot. 234-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, a FEM 3-as módosítója mellette ellene tartózkodás elfogadva, DEVE 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, Jeglel féle 236 mellette ellenel tartózkodás még egyszer. Tehát 236-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 237 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 238 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 239 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 243-as mellette ellene tartózkodás. A szocialisták hogy szavaztak, ők mellette szavazta, akkor elfogadva. 244 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 246 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 247 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 248, esetve 254-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nem. 12-es kompromisszum következik. Előadó úr szó. Elnök úr, köszönöm szépen. Egy szóbeli módosítót szeretnék bevezetni a föld. Ahelyett, hogy, hogy svéd vállalat, egy EU-s székelyű vállalat, erre szeretnénk módosítani tehát a szöveget. Ez az hogy a Das ändern. EU-based zu den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 tartózkodás. Ellenőrizzük ezt, még egyszer szavazunk a 13-as kompromisszumra, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Tehát valami itt ma nagyon nincs rendben. Most hol tartottunk? Tehát a 256-os következik? Nem. Nem tehát A 253-asról szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 256-os mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 257 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 258-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 259 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 260-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 261 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 265-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 266-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 268-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 269 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 270-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 271 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 272 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 273 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 275-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 280-as nem, erről már szavaztunk az előzővel együtt, tehát 276-os következik mellette. Mellette tehát ellene tartózkodás elutasítva, 277-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 278-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 279 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 281 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 283-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 284 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 287-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 288 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 289 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 290-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 291 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 292 mellette ellene tartózkodás ez nem egyetemű, de elutasítva. 293-as mellette ellene tartózkodás. Te is igen szavaztál? Akkor elfogadva. Teve 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 296 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 295 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 2 297-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 298 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 299 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 300-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 301-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 302-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 303-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 304 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 309 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 305 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 306 mellette, de itt tőkés útól egy szóbeli módosító. Igen, lenne itt egy szóbeli módosító. az éghajlatváltozási menekültekről lenne szó. Azt javasoljuk, hogy a túl az igazságügyi igazolása helyett a éghajlatváltozási menekülteknél eh, itt is leírtuk ezt, tehát felszólítjuk a bizottságot és a tanácsot, hogy vizsgálja meg az éghajlatváltozási menekült koncepcióját. Köszönjük szépen! A hatos prambulom bekezdést eh, szóbeli módosító nélkül szavazunk róla, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 307-es mellette ellene tartózkodás elfogadt. 308-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 310 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 311 mellette ellene tartózkodás elutasítva. FEM 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 312-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Igen, a szocialisták igennel szavaztak. Még hogyha másképp is gondolták azt. 312-es. elutasítva. 24-26 arányban még az a 3-13-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 3-14-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 3-15 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 3-16 mellette ellenet tartózkodás elfogadva. 317-es mellette ellenet tartózkodás elfogadva, 318 mellette ellenet tartózkodás elfogadva, 319 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 320-as mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 327-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 325 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 326 huszonhatos mellette ellene tartózkodás elutasítva. 328-as részenként első rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. A második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 329 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 330 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 331 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 334 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 336 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tehát a Női Szakbizottság módosítóiról szavazhatunk blogban? Tehát a 2-es, 4-es, 6-os, 8-as, 10-esről szavazunk együtt, mellette el, mellette ki szavaz? 4-es. Négyes 4-es és a 16-os kivételével a többi módot is örök. Nem. A 7-es és a 16-os. Akkor külön. Fem kettő mellette ellene tartózkodás elfogad. A szocialisták igen elszavaztak. Ellenőrizzük. Előtte igen jeleztek, most nemet, ellenőrizzük, és akkor le is zárom a szavazást. Elutasítva. Fem négyes mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Fem hetes mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Fem hat mellette, ellene tartózkodás elutasítva, FEM 8 mellette ellene tartózkodás elutasítva, FEM 10 mellette ellene tartózkodás elutasítva, FEM 16 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 336 mellette ellene tartózkodás elfogadta. 338 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 338 nem. 338-ra szavaztunk, 337 mellette, ellenem tartózkodás elutasítva. Tudom, hogy per definícióm alapján egy Péterle módosított nem lehet elutasítani, de most elutasítottuk. 339 mellette ellenel tartózkodás elfogadva. 340 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 341 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 343-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 345 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 346 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 347-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 348 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 4-es szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 354-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 358 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Há, most következik a 363-as de ez oka fogyott fogyottá vált az előző? Akkor a 363 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 364-es első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 365-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 366-os két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, ki támogatja a második részt, ellene, tartózkodás elfogadva, 368-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, Na, nézzük akkor. 19-es kompromisszum, ugye? 366-ost elfogadtuk, csak részben van lefetve. 370-es, mellette. 370-es, mellette. Ellene, Tartaszkodás elutasítva. 19-es kompromisszum, mellette, ellene, Tartaszkodás elfogadva. 375-ös, mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 376-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 20-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 378-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 379 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 380 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 3 elfogadva, 382-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 381 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 383-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 385 mellette ellene elutasítva. 387-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 388-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 389 mellette ellene 390 mellette ellene elfogadva. 391 mellette, ellene. El, elfogadva. 392 mellette, ellene tartaszkodás elfogadva. 393 mellette, ellene tartaszkodás elutasítva. 394 mellette, ellene tartaszkodás elfogadva. 21-es kompromisszum mellette, ellene tartaszkodás elfogadva. 395 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 396 mellette, ellene, elutasítva. 397 okafogyottá válik, 398 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 401 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 402 mellette, ellene tartaszkodás elfogadva, 403 mellette, ellene tartaszkodás elfogadva, 404 mellette, ellene tartaszkodás elfogadva, 30-as mellette, ellene tartaszkodás elutasítva, 31-es mellette, ellene tartaszkodás elutasítva, 22-es kompromisszum mellett ellene tartaszkodás elfogadva, 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, elutasítva pontosabban a 37-es. 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 23-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 24-es kompromisszum mellette ellene tartozkodás elfogadva. 46-os mellette ellene tartozkodás elutasítva. 47-es mellette ellene tartozkodás elutasítva. 25-ös kompromisszum mellette ellen tartozkodás elfogadva. 26-os kompromisszum mellette ellene tartozkodás elfogadva. 50-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 51-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 52-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 56-os mellette ellene elutasítva, FEM 17 mellette ellene tartózkodás elutasítva, FEM 18 mellette ellene tartózkodás elutasítva, FEM 19 mellette ellene tartaszkodás elutasítva, FEM 20 mellette ellene tartaszkodás elutasítva, FEM 21 mellette ellene tartaszkodás elfogadva, 57-es mellette ellene tartaszkodás elfogadva, 58-as mellette ellene tartaszkodás elutasítva, 59-es mellette ellene tartaszkodás elutasítva, mm, Kettes nyelvé mellette, ellene, tartozkodás elfogadva. Hármas mellette, ellene, tartozkodás elfogadva. FEM 22 mellette ellene elutasítva. Négyes mellette ellene Négyes mellette, ellene tartózkodás elfogadva, ötös mellette, ellene, elfogadva, hatos mellette, ellene tartózkodás elfogadva, hetes, nyolcas mellette, ellene tartózkodás elfogadva, kilenc, tíz, tizenegy mellette, ellene tartózkodás elfogadva, tizenkettes mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 13-as mellette ellenet tartózkodás lefogadva, 14-es mellette ellenet tartózkodás lefogadva, 15 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os mellette ellene tartózkodás utasítva, 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, FEM 25 mellette ellene tartozkodás elfogadva, FEM 26 mellette ellene tartozkodás elutasítva, 19-es mellette ellene tartozkodás elutasítva, 20-as Okafogyatta válni, 21-es mellette ellene tartozkodás elfogadva, elutasítva. 22 mellette ellene tartozkodás elutasítva, 23 mellette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 ellene tartózkodás elfogadva, 29-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Záró szavazás elektronikusan a végén, igen most. Zehn Minuten. Wie viel? Ich glaube, 17 Uhr dauert Wir haben es zu Ende mit 47 zu 0 an. 47 a 0 arányban elfogadtuk, gratulálunk. Most pedig rátérünk a Péterle véleményre, egyes mellette, ellene tartozkodás elfogadva, kettes mellette, ellene tartozkodás elfogadva, hármas mellette, ellene tartozkodás elfogad, elutasítva, négyes mellette ellene tartozkodás elfogadva, záró szavazás elektronikusan, a szavazást lezárom. Wir kommen jetzt zum Änderungsantrag. ist es mit 50 zu 1? akkor 50 igen szavazata, egy ellen szavazattal elfogadva, gratulálok. És akkor következik a Szárius Volski jelentés reménytervezet. Kettes kompromisszum mellette ellene elfogadva, ötös kompromisszum mellette ellene elfogadva, nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, hatos módosító mellett ellentartozkodás elfogadva. Következik a 11-es módosító mellette ellene tartozkodás elfogadva, 3-as kompromisszum mellette ellene tartozkodás elfogadva, 14 es kompromisszum mellette ellene tartozkodás elfogadva, 14-es mellette ellene tartozkodás elfogadva, 16-os mellette ellenet tartózkodás elfogadva, 15-ös mellette ellenet tartózkodás elfogadva, 9-ös kompromisszum mellette ellenet tartózkodás elfogadva, 21-es mellette nem, 22-esre szavazunk mellette, ellenet tartózkodás 22-es mellette ellenet tartózkodás elfogadva. Hatos kompromisszum mellette ellenetartozkás elfogadva. 29-es, nem, erről sem szavazzunk, ez rossz az én listámon. 31-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 34 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. És akkor záró szavazás, elektronikusan megnyitom a szavazást. geschlossen. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. egy igen szavazat, kettő nem szavazat a tartózkodás. Gratulálunk. Na, örvendetes, hogy ma milyen széles többséggel támogattuk a tervezeteket, most pedig azt javaslom, hogy térjünk rá a 9-es napi rendi pontra, miután a biztos asszony már megérkezett, és ugye a Fejlesztési Bizottsága együttesen tartjuk most ezt az ülést, ezt az eszmecserét. Servus. How Servus? Yeah, Servus. Uh, but only the, the Kedves kollégák! Kérném, hogy mindenki foglaljon helyet. Nagy örömömre szolgál, hogy Georgieva a biztos asszony a vendégünk, aki ugye a nemzetközi együttműködésért felel, illetve a humanitárius segítségnyújtásért, valamint a válságkezelésért és egész pontosan a Szíriában és környékén fennálló válsággal fogunk most foglalkozni. Mindannyian tudják, hogy itt hogy nagyon súlyosak a, a polgárháborús helyzettel kapcsolatos problémák, Bütikofer kollégának pedig kérnénk egy füldögót közben, de nem csak erre korlátozódik a probléma, hanem Szírián belül eh, komoly humanitárius problémákhoz is vezet ez, illetve ugye a menekültek helyzete, a menekültügyi helyzet, különösen Törökországban, Jordániában, nagyon súlyos erről hallamosak vagyunk megfeledkezni, illetve a libanoni körülmények sem egyszerűek. Irak is érintett bizonyos szempontból a szíriai polgárok által, és nagyon örülök, hogy a biztos asszony hajlandónak mutatkozott arra, hogy ezzel a helyzettel kapcsolatban nyilatkozzon nekünk, és úgy gondolom valamennyien egyetértünk abban, hogy itt kötelességünk segítséget nyújtani, és hát nagyon örülök, és várom azt, hogy mit is mond a biztos asszony azzal kapcsolatban, hogy mik az ezzel kapcsolatos elképzelései, mit kíván tenni. Ezt az ülést a Deveszakbizottsággal együtt tartjuk, így tehát a, üdvözlöm a DEVE beli kollégákat, és Zsoli asszony, hogyha esetleg ön is szeretne bevezető szavakat mondani, akkor öné a szó, illetve mivel el is kell búcsúznom, átadnám önnek az elnöklés feladatát. Nagyon nagy köszönet a biztos asszonynak, aki a humanitárius segítségnyújtásra foglalkozik. Nagyon súlyos a válság, ami jelenleg Szíriában kialakult. És 30 ezer halottról tudunk már beszámolni, és több mint 275 ezer személy kellett, hogy elhagyja Szíriát. Ők ma Törökországban vannak, vagy Libanonban vannak, Jordániában és Irakban, táborokban. Tényleg nagyon fontos, hogy meghallgassuk, hogy az Európai Unió mit tett azért, hogy a biztonságát garantálják ezeknek a mellő menekülteknek a felsorolt országokban. Libanon és Jordánia esetében ugye maguk ezek az országok is a destabilizáció veszélye fenyegeti. Biztos asszony, már is átadom önnek a szót. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm, elnök úr. Nagyon hálás vagyok ezért a lehetőségért, hogy beszámolhatok a együttes szakbizottság ülés előtt a mai szíriai humanitárius helyzetről, mit teszünk, és hogyan látjuk a jövőt. 21 hónap telt el a konfliktus kirobbanása óta, a politikai megoldás nincs, belső a harcok nem zárultak le, és közeledik a tél, és ez a humanitárius válságot még súlyosabbá teszi a rosszból borzasztó felé halad. Ahogy Zsoli asszony mondta, több mint 30 ezer ember veszette életét, több mint két és fél millió, és ez csak egy alsó beslés, több, több mint két és fél millió ember igény humanitárius segítséget az országban, és 1,2 millió az országon belüli lakhelyet elhagyó személyeknek ez azt jelenti, hogy a középületek, például iskolák, ezeket most ez a lakosság fogadja el több mint 6000 ilyen intézmény van, tehát nagyon sokan el kellett, hogy hagyják a lakhelyüket. 500 ezer palesztin menekült van Szíriában, és ahogy a sajnálatosan láttuk az elmúlt napokban, őket is bevonják a konfliktusba, és körülbelül százezer iraki menekült is az országban van. Az ő helyzetük, a szíriai menekültek helyzete különösen nehéz. Nincs semmilyen ö, szociális hálózat, amely segíteni tudná őket. A regisztrált menekültek száma a szomszédos országokban, Törökországban, Jordániában, Libanonban és Irakban 392 ezerre emelkedett, és legalább ennyi, vagy még több azoknak a száma, akik nincsenek regisztrálva, és családtagokkal, barátokkal laknak. Gyorsan eszkalálódott az erőszakos helyzet a nyár óta, a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága, amikor ezt polgárháborúnak minősítette a helyzetet, és ami különösen borzasztó, hogy augusztus óta a kormány katonai támadást alkalmaz, levegőből, földről támadja a civil lakosságot. nem a közvetlen támadást választják, hanem a mm, erő fölényel, erőfölényt használják ki, és a városi területeken nagyon gyorsan nő emiatt azoknak a száma, akik segítségre szorulnak. Amikor az egyik törökországi menekültáborba ellátogattam, Kilis táborba, júniusban, 20 ezer menekült volt Törökországban júliusban, 30 ezer, és ma több mint 110 ezer menekült van Törökországban, és a becsléseink szerint sajnos már idén évvége előtt a szomszédos országokban a menekültek száma túllépheti a 700 ezret is. És ez egy nagyon érzékeny régió, természetes, hogy megvan a kockázata annak, hogy a szíriai polgárháború átterjed a szomszédos államokra. Mit is tesz az EU azért, hogy ezeknek az embereknek a szenvedését csökkentse ebben a borzasztó konfliktusban? Három dolgot teszünk, humanitárius módon lépünk fel, koordináljuk a tevékenységeket, és fontos szerepünk van az áldozatok támogatása területén is ebben a konfliktusban. Támogatás. Az EU közösen, a bizottság és a tagállamok, mi vagyunk a legnagyobb humanitárius donor a világon. Mostanáig 250 millió eurót biztosítottunk, a bizottság ebből 119 milliót, 96 millió humanitárius költségvetésből, tehát az én szolgálatom részéről, a többi pedig a stabilitási eszköz és a szomszédsági eszközből származik. Koordinált módon történt ez. Ez a 47%-a az ENSZ által regisztrált humanitárius támogatásnak. Kétszer aktiváltuk a monitorozási és tájékoztatási központunk keresztül a a civil védelmi mechanizmusunkat, először Törökország esetében, második alkalommal pedig Jordánia esetében szeptemberben. Koordináció területén. Természetesen először otthon koordinálunk, vagyis a külügyi szolgálattal, mit, megnézzük, hogy mit lehet az európai szomszédsági eszközzel elérni, mit tehetnek a tagállamok de ennél fontosabb, hogy nagyon aktívak voltunk a, a tekintetben, hogy egy nagyon nehéz válságra a nemzetközi szinten hogyan lehet átfogottabb, átfogóbb választ adni az UNHCR-rel együtt és az OCH-val együtt. Egy civil humanitárius fórumot állítottunk föl Genfbe, ide tartozik Oroszország, Kína, majd a szíriaiak is, és ott kizárólag a humanitárius sürgős eseteket tárgyaljuk meg, hogy milyen intézkedéseket lehet hozni azért, hogy az emberek szenvedését csökkentsék. Ötször volt már ilyen találkozó, november 9-én lesz a következő, és egy koordináló találkozót szervezünk hetente a partnerekkel. A feltételek folyamatosan változnak, és közösen kell, hogy tudjunk föllépni a lehető legjobb módon. Nagyon fontos szerepünk volt ez a harmadik feladatunk, a tekintetben, hogy politikai megoldás hiányában a humanitárius segítség az egyetlen dolog, amit erkölcsileg megtehetünk ebben a konfliktusban az emberek érdekében. Humanitárius munkások számára a bejutási lehetőség, a törvények betartása, ne lőjék le a mentő, ne lőjék ki a mentőautókat, ne lőjék le az orvosokat. Ez nem volt egyszerű, és sajnos még ma is komoly globális szándékot láttunk arra vonatkozóan, vagy általános szándékot, hogy hogy el tudjuk azt érni, hogy még a háború a háborús körülmények között is a törvényeket betartassuk. A pártatlanság, semlegesség, függetlenség kell, hogy elemezze a segítségnyújtást. És a legfontosabb kérdés, hogy mit is érünk el ezekkel az erőfeszítésekkel, a pénzügyi támogatással, a koordinációval és a szervezéssel élelmiszer biztosítunk másfél millió ember számára Szírián belül sürgősségi orvosi ellátást biztosítunk. Megkezdtünk egy télies hitet, sátorszállítást, szállítást. tűzhelyek szállítását Szíriába. Kiadtam egy térképet, és nagyon fontos, hogy nézzék meg ezt a térképet, mert ennek alapján nagyon jól meg fogják érteni, hogy mit is teszünk kormány ellenőrző területre megy a támogatásunk fele körülbelül, és a másik fele a vitatott terület, illetve az endülők felkelők által ellenőrző területekre. Persze a helyzet az folyamatosan változik. Nagyon fontos, hogy a koordinációs szerepünk több lehetőséget biztosított az ENSZ és a nemzetközi nem kormány szervezetek számára. A konfliktus első hónapjában csak az UNTHR hozzáférésére volt lehetőség, és csak így lehetett a humanitárius támogatást biztosítani. Ma viszont az összes ENSZ ügynökségnek lehetősége van, hogy dolgozzon Szíriában, és van nyolc nem kormány szervezet, ezek közül hét európai, akiknek engedélye van, hogy Szírián belül föllépjenek. Több mint négyezer humanitárius dolgozó van ott, közülük 100 120 nemzetközi, a többiek pedig helyiek, az ENSZ alkalmazza, és a nemzetközi nem szervezetek alkalmazzák őket, és ők ellenőrzik az európai adófizetők által biztosított támogatás nyomon követését. A térképen láthatják, hogy hol mit kivel együtt teszünk. Plusz sikerült a szíriai kormánynál elérni, hogy 90 helyi szervezetet, közösségi szervezetet partnerként nevezünk ki a humanitárius támogatás szervezése során. Ez nagyon fontos, mert a, nem mindenhol hatásos a föllépés a kormány szervezete részéről. Ezt ők is felismerték és mi is. De azt láttuk, hogy a szíriaiak, és főleg a fiatalok nagyon szívesen vállalnak részt az önkéntes munkában, és a közösségi szintű szervezés adja a legjobb lehetőséget arra, hogy a humanitárius támogatás valóban hatékony legyen. A támogatósunk 60%-a Szírián belülre jut, 40 a szomszédos országokba, különösen Jordániába és Libanonba. Az a nagyon erős benyomásunk, hogy ezeket az országokat támogatni kell, hogy tudják kezelni azt a terhet, ami rájuk rónak a menekültek. Egyébként Törökország is kapott támogatást, nem lehetett a támogatást kibővíteni Törökország esetében, mert a török humanitárius teljesítés szervezési módja ez alapvetően a török kormány szervezeteken keresztül történik, és tilos kormányoknak pénzt adnunk. De hangsúlyoznám, hogy Törökország nagyon jó munkát végez, segíti az érintett lakosságot, de ez ugye Libanonhoz vagy Jordániahoz képest egy olyan ország, amelynek több a saját forrása is, úgyhogy prioritások tekintetében ugye úgy gondolom, hogy jól döntöttünk. Mit mondhatok a jövőről? Bármi is történjen, tudjuk, hogy a humanitárius igények magas szinten fönn fognak maradni hosszú időn keresztül, hogy a harc folytatódik-e, ahogy ez mostanáig történt vagy ugye van egy nagyon fenyegető veszélyhelyzet, hogy kiterjed ez a háborús helyzet a többi országra, vagy pedig leáll a konfliktus, megoldást találnak, politikai megoldást, és vége a harcoknak. A mostani hatás is már annyira drámai, hogy bármi is történjen, az biztos, hogy támogatást kell majd biztosítanunk. Természetesen próbáljuk a fejünkben ezt kalibrálni, megnézzük, hogy mi a nagy kockázat, nagy magas szintű hatás, mire kell fölkészülnünk. Mindenesetre a támogatási tervünk a következő évre megfelel, és azt követi, amit eddig tettünk, vagyis magas szintű támogatást tervezünk biztosítani a jövőben is. Három fő aggályunk van hogyha a következő hónapok elébe nézünk, súlyos az a probléma, hogy hogyan tudjunk hozzáférni az igényt szenvedő emberekhez. Ugye terjednek a harcok, a harc területek folyamatosan moz, változnak, áthelyeződnek egyik helyről a másikra. Néha egyszerűen nem tudjuk biztosítani ezt a támogatást és ezért is fontos, hogy mindkét oldalról továbbra is nyomást gyakoroljunk, azért, hogy tartsák tiszteletben a háborús törvényeket. A második aggály a támogatás szintje. Az ENSZ támogatás körülbelül a felé teszi ki a teljes támogatásnak, és az, ezért kérünk mindenkit, arab donorokat, de Oroszországot, Kínát, többi országot is felhívjuk arra, hogy biztosítsanak támogatást. A Harmadik aggályunk, hogy humanitárius támogatást nyújtóként úgy gondoljuk, hogy a emberek szenvedését csak akkor lehet megszüntetni, hogyha politikai megoldásról tárgyalnak. Amíg nincs megoldás, addig tudjuk támogatni az embereket, de igazából kellene, hogy legyen egy olyan platform, ahol a világ közösen megtárgyalja a szíriai helyzetet. Egy végső megjegyzésem lenne, hogy hogyan lehetne erősíteni a hozzáférést a támogatáshoz. Három javaslat állt fel eddig, az egyik a humanitárius folyosókra vonatkozik, a másik a pufferzónákra, és a harmadik pedig a határon átnyúló humanitárius támogatás fokozására vonatkozik. A humanitárius folyosókkal kapcsolatban nézzék meg ezt a térképet, hol folynak a harcok, hova tegyük a folyosót, honnan, hova menjenek ezek a folyosók, ki fogja megvédeni ezeket, hogyha ENSZ biztonsági tanács határozat nincsen ki tudja biztosítani a folyosót. És hogyan fogjuk tudni azt, hogy a folyosót csak humanitárius célra használják, és nem pedig fegyvercsempészetre. Hasonló a helyzet a pufferzónákkal is. Kivédi meg a pufferzónákat. Hogy fogjuk tudni, hogy csak a bejelentett célra fogják használni ezeket. És még ennél is fontosabb, hogy fogjuk azt tudni, hogy a pufferzóna nem fog hozzávezetni az ország fölosztásához vagy megosztásához, ami sajnos Szíria esetében egy valós kockázat. Határon átnyúló támogatás. Mostanáig, és ezt hangsúlyozom, mostanáig nem támogattuk a határon átnyúló műveleteket. Mert korlátozott, de nehéz, de mégis meg tudtuk oldani a hozzáférés Szíriához Hogyha támogatjuk a határon átnyúló műveleteket, akkor a humanitárius dolgozók életét kockáztatjuk. 13-an már meghaltak. És támogatjuk, és kockázatos, hogy az, akik eddig tudtak támogatást kapni, esetleg a jövőben nem tudnak kapni. Mert Szíria szempontjából a határon átnyúló művelet az illegális, nincs engedély. Sajnos mostanáig semmilyen bizonyítékunk nincs arra sem, hogy a határon átnyúló támogatás hatékony lenne. Van olyan információnk, hogy a határon átnyúló támogatás nem tudni milyen célt szolgál, de a teljes mennyiség 15-17 százalékát képviselheti, de nincs ellenőrzés, nem tudjuk, hogy hova jut a támogatás. Mindezt előre bocsátva, Nyitottak vagyunk mindenre, ami segítheti az embereket, a, azzal a feltétellel, hogy ez racionálisan, praktikusan megvalósítható, és hogy nincsen több negatív következménye, mint pozitív következménye. Három éves, majdnem három éves biztosi munkám során nagyon nehéz műveleteket láttam nagyon sok helyen, és ez a legkomplexebb. Nem azért, mert több ember szenved, mert vannak olyan humanitárius válságok, ahol több az áldozat. De mivel nincs perspektíva arra vonatkozóan, hogy hogy fog lezárulni a konfliktus, ez az egyik következtetés, amit egyetemen kimondhatok. Minden alkalommal, amikor egy állam összeomlik, vagy nem sikeresen teljesít, annak drámai következményei vannak, és Szíria pontosan egy ilyen helyzet. Thank you so much for giving us this dramatic. Köszönöm szépen ezt a drámai véleményt arra vonatkozóan, hogy mi is történik egy olyan országban, ahol a saját lakosságot bombázák. Azt hiszem, hogy a spanyol háború óta, Gárnika óta ez az első ilyen helyzet. Pötering úr, a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos asszony, Gergeva asszony, két kérdésem lenne. De először is szeretném elismerésem, szeretnék elismerésemnek hangot adni úgy tűnik, hogy nagyon nagy komolysággal végzi ön a munkáját, és megpróbálja az unió nevében Szíria súlyos helyzetben lévő polgárait segíteni. Két kérdésem lenne, amit mondtam. Az első a következőkre vonatkozna. Sajnálatos módon tudjuk, hogy Kína és Oroszország az ENSZ PT-ben megakadályozza azt, hogy határozat szülessen. Engem különösen az érdekelne, hogy Oroszország és Kína hogyan viselkednek a humanitárius segítségnyújtás terén. Nagyon örülnék, ha ezzel kapcsolatban bővebb tájékoztatást tudna adni, hiszen ebből következtethetünk arra is, hogy, és óvatosan kívánok fogalmazni, arra vonatkozóan, hogy ez a két kormány hogyan is áll ehhez a helyzethez. Második pont. Mi az unió tagállamaiként nagyon is érdekeltek vagyunk abban, hogy a Szíriát körülvevő országoknak is támogatást nyújtsunk, különösen gondolok itt Jordániára és Libanonra. Tudna erről bármit mondani, hogy a menekült áramok milyen hatással vannak Libanonra, Jordániára, Törökországot is említhetném, hiszen nemrégiben Törökországban jártam, Erdogan miniszterelnök úrral is beszéltem, aki igenis nagyon nyitott volt a külső segítség iránt, de hát tudom, hogy Törökországban nagyon összetett a helyzet, de úgy gondolom, hogy nekik is minden óhajtott segítséget biztosítanunk kellene. Talán egy kicsit részletesebben is tudna tájékoztatni bennünket ezen országok helyzetéről, és még egyszer elismerésemnek és hálámnak szeretnék hangot adni a kiváló munkáját. Köszönöm szépen, Dekájszer asszonyi a szó. Köszönöm, elnök asszony. Georgieva asszony, csatlakoznék ahhoz, amit Pötering úr mondott, igazán különleges az a munka, és kiváló az a munka, amit önök a helyszínen végeznek. Kettő kérdésem lenne. Az egyik, az az együttműködési forma, amit az Európai Unió kialakított a szíriai menekültek esetében az egyes kormányokkal, a szíriaikat befogadó országok kormányával. Az egyetemű, hogy például Törökország elfogadja a táborokat, tehát ez a szervezési forma talán könnyebb, mert itt koncentrálódik a menekült, menekültek itt koncentrálnak. De úgy gondolom, vagy úgy tudom, hogy Libanonban a helyzet bonyolultabb, és hogyha a kormány ugye nem fogadja el a szíriai belpolitikai helyzetet, néhány héttel ezelőtt elfogadták, hogy az északi menekülteket támogatják. Szeretném tudni, hogy ez most változott-e az a tárgyalási lehetőség, amit a kormány biztosított, ami ugye nagyon jól értjük ezt a leválási politikát, vagy leválasztási politikát, de azért ez kockázatos. A menekültügyi bizot, biztos, bizottság részénél ugye vannak nagyon sok vannak olyan minikül menekültek, akik csak az iszlám karitatív szervezetek részéről kaphatnak támogatást. Ugye a helyzet nem egyforma mindenkinek a számára, és ezért nem lehet a megközelítésünk se egyforma és uh, ugyanolyan az összes menekült esetében. Áston asszony jó lenne, hogyha elénk állna, és uh, ugye egy nagyon uh, sokszor elveszítjük a, a reményünket is ilyen drámai helyzetek elő. De az is nagyon fontos, hogy a humanitárius témát a politikától függetlenül kezeljük, mert egyébként ezeknél a kormányoknál nem tudjuk biztosítani a lakossághoz való hozzáférést, és ebben az esetben ugye főleg ha határon átnyúló műveletekről beszélünk, mindaz, ami fékezi a lakossághoz való hozzáférést, tehát minden ilyen felépést százszor végig kell gondolni. Tehát nagyon fontos, hogy persze, hogy nyomást gyakoroljunk a partnerekre is, Kínára, Oroszországra, esetleg ott másfajta nyomást kell gyakorolni, mint máshol, de nagyon fontos lenne, hogy megoldást találjunk erre a drámai helyzetre van -e elég pénzük, hol tudnak még pénzt találni, hol keresnek pénzt. Elnök, még hárman kértek szót, és nagyon kevés az idő ebben a szakbizottságban, úgyhogy kérem, hogy önkéntesen csökkentsék másfél percre felszólalásukat. Gomez asszonyi a szó. Biztos asszony, köszönöm szépen a bevezetőjét. A nagyon hatalmas, szuper jó munkát végez a szolgálatuk a régióban a konfliktus helyzetben. Azt szeretném kérdezni, hogy ugye van egy határ Irakkal, értem, hogy kevesebb a tevékenység még ennek a határnak a mentén, de az iraki menekültek Szíriában, ugye ha jól tudom, sokan visszatértek Irakba, de ettől függetlenül milyen a kapcsolat, hogyan működik ez a kapcsolat? Irak támogatja a humanitárius támogatást Szíria felé. Másik kérdésem, Politering úrhoz szeretnék csatlakozni, aki említette, hogy ugye Oroszország és Kína többet kellene, hogy szenteljen ezeknek a válságoknak a felszámolására. eddig ugye sokszor csak politikai támogatást biztosítottak, a biztonsági tanácsot nem kéne, hogy blokkolják a fellépésük során, de van-e adatuk arra vonatkozóan, hogy mennyi támogatást nyújtanak? Azt mondta, hogy politikai megoldásra van szükség. Ma egy amerikai vagy nemzetközi újságban azt olvastam, hogy az amerikaiak most vizsgálják, hogy egy új biztonsági tanácsi határozatot lehetne esetleg hozni, és egy új platformot lehetne kialakítani a belső és a külső menekültek támogatása érdekében. Ennek alapján hogy tudja megfogalmazni az önök szolgálata, a humanitárius szolgálat, milyen kapcsolatban áll a külügyi szolgálattal, aminek természetesen a politikai a feladatai. Állak ki úr, öné a szó. Uh, Tisztelt biztos asszony, én is nagyra értékelem az ön tevékenységét. Nagyon őszinte képet festett a szíriai helyzetről, de kérdésem az, úgy tűnik, ön nagyon jól érti, hogy mi a központi kérdés. Van egy polgárháború, ahol a nemzetközi közösség egy része ö, fegyvereket biztosít a hivatalos, a másik fele pedig a lázadók számára. Ez egy brutális rezsim, amely kemény, nehéz fegyvereket vet be saját lakosság ellen. A lázadók egy része nagyon jól fel van fegyverezve, és legalábbis annyira brutális, mint a kormány erők. Azt is tudja, hogy Oroszország és Kína és felfedezik az egyik oldalt. És Clinton azt, hogy éppen ott a környéken jár, és megpróbálja jobban megszervezni a lázadókat, és azt mondja, hogy ha ez a kísérlet kudarcot val, akkor dönthetnek arról, hogy esetleg a lázadókat állik felfegyverzik nehéz fegyverekkel. Miért vagyunk mi az EU politikailag ennyire távol? mi nagyon jó munkát végzünk vörös keresztesekként, de politikai szempontból teljesen lényegtelenek vagyunk. Miért nem járunk hozzá a politikai megoldáshoz? Miért nem támogatjuk eléggé az Annan tervet? Miért nem támogatjuk az Ibrahim tervet, amely az egyetlen járható konkrét lépést vázolja fel? A humanitárius helyzetet is így tudnánk feloldani. Köszönöm. Bantner asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, biztos asszony, köszönöm a bemutatást, köszönjük a munkáját. Jó hír az, hogy ön azt mondja, hogy most vannak helyi közösségi szervezetek. Arról hallottunk, hogy a Nemzetközi Vöröskeresztet és Félhold nem tekintették semleges félnek. A többnyire kult területen arról hallottunk, hogy ott a szolgáltatásokhoz való hozzáférés súlyos. Nagyon sok ember belső száműzött ebbe az országrészben menekül, ahol a külső támogatás a leggyengébb, nagyon sok, hát nem tudom, hogy a tél nem vezette majd tragédiához, nagyon nehéz a hozzáférhetőség, hogyan készülnek fel erre. Azt mondják, azt mondja ön is, hogy Oroszország és tehát néhány ország nem ad elég támogatást az ENSZ részéről. Minden európai tagállam, nem csak a nagy országok. Milyen mértékben járul Magyarország hozzá az ottani helyzet enyhítéséhez? Talán érdekes lenne erről is hallani. Köszönöm. Utolsó hozzászólónk. Mint utolsó, egy percet kap. Köszönöm szépen, biztos asszony. Nagyon rövidre fogom mondandómat, nem régiben az Egyesült Államok a szétforgácsolódott ellenzék támogatására ö, készültek fel. A Nemzeti Szíriai Tanács lehetne az a csatorna, amelyen keresztül a nemzetközi humanitárius segélyt a, nem, a szíriai ellenzékhez lehetne eljuttatni. Az Európai Unió részt vesz ebben, kapcsolatban áll-e Hillary Clintonnal, aki nemrégiben Horvátországban ismertette ezt a kezdeményezést. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót a válaszadásra a biztos asszony, a Georgieva asszony. Köszönöm szépen, nagyon is. Hadd vegyem sorra a kérdéseket. Pötöring úrhoz. Intézem a választ. Kína hozzájárulás és Oroszország hozzájárulása gazdaságukhoz mérten, gazdasági erejükhöz mérten, és politikai lehet helyzetüket illetően kicsi. Nincsenek konkrét adataim ma, de szeptember végére Kína 2 millió dollárt, Oroszország 9,5 millió dollárt biztosított. Oroszország sürgősségügyi minisztériumát természetben jutatásokat biztosított. Ez nagyon fontos a polgári védelmi rendszerünk szempontjából. Tehát ez hasonló az orosz sürgősségi minisztérium, mint a mi polgárvédelmi rendszerünk, de még többet kell tenniük hogy viselkednek humanitárius segély szempontjából a vitában, hogy vesznek szét amikor, részt, amikor összehívtuk a Szír humanitárius fórumot, akkor a beszélgetés politikai irányba vitték, egymásra mutogattak, hogy kinek, kinek a hibája. De gyorsan sikerült kollektíven csak és kizárólag a szenvedő emberekre összpontosítani, a humanitárius igényekre, és ez nagyon jó volt. És azt kell mondjam, hogy Oroszország bevetette befolyását, és az arra törekedett, hogy hozzáférhetővé váljon Szíria, az ENSZ és egyéb nemzetközi humanitárius szervezetek számára. Ha megnézzük a helyzetet, azt hiszem, hogy kötelességük még többet tenni a büntetlenség területén, ha megengedik Árláki úr pontra reagálnék. Mindkét oldalon borzasztó dolgok történnek. A lázadó csoportok egyrészt az alkaidához tartozik. Atrocitásokat ők is követnek el a lázadók. Most az a kérdés, hogy mekkora, mi a nagyságrend. Ugye a kormány jobban fel van készülve súlyosabb dolgokat követnek el. De a másik oldal sem ártatlan. Az, hogy egységesen lépjen fel az összes humanitárius szervezet, az, hogy tartsuk be a nemzetközi humanitárius jogszabályokat, ez nehéz nem csak Szíria problémája, és ezt elmondjuk. Amilyen hangosan csak tudjuk, hangoztatjuk ezt. Ez a világ számára probléma. Vissza akarunk menni. A vörös kereszt létrehozása előtt időszakba, amikor mielőtt ezeket az egyezményeket aláírták volna. Nos, hát ez a veszély fenyeget minket, mint az, hogy mindenkit arra szeretnénk késztetni, hogy jó, hát nem tudnak megállapodni a politikai megoldásban, de legalább egy dologban tessenek megállapodni, tartsák be a Genfi egyezményt. És e, tudjuk, hogy ki beszélhet kivel. Most akkor tegyék meg, beszéljenek egymással. De hát még sajnos nem tartunk itt. És én azt mondanám, ami a szomszédokat illeti Jordániát és Libanont, a hatás potenciálisan lesújtó lehet a szomszédos országok esetében. Most egy kis anekdótát mesélnék el, de nagyon fontos jelzés. Amikor Libanont bombázták, a más következő napokban egy ellentétes mozgalmat láttunk. Szíriaiak visszamenekültek Szíriába, Libanonból, mert azt mondták, hogy otthon rossz a helyzet, de itt Libanonban talán még súlyosabbá alakul a helyzet. 30 ezer ember lépett át a határon Libanonból vissza Szíriába. De néhány ember visszament. Mi Jordányát és Libanon támogatjuk humanitárius segítséggel, más eszközökkel, amelyekkel rendelkezik az EU és a bizottság. Jordánia esetében megnövekedést, mert az erre a két országra tett hatás nem csak a kockázat, nem csak az, hogy átterjednek a lázongások. Súlyos hatás éri ezt a két országot, mert ugye háború a szomszédban azt jelenti, hogy turisták nem jönnek, és Jordánia számára Libanon esetében is ugye a turizmus nagyon fontos jövedelemforrás. Törökországnak is súlyos következményekkel kell a Törökország háború melletti övezetében. Ugye a Törökországnak ez a része néhány kimelt vallási emlékművel rendelkezik, és hát őket is ez súlyosan érinti, mert a vallási turizmus nem fog a török országnak ebbe a régiójába haladni. Mi a legsérülékenyebb országokat helyezzük előtérbe, Jordániát és Libanont. De Irakról is szeretnék beszélni, hogy mi a szerepe Iraknak ebben. Törökország számára az Európai Unió ugye sokkal szélesebb körű támogatási programot dolgozott ki, mert Törökország ugye tagfelvételét kért az Európai Unióba. Idén 960 millió eurót biztosítunk Törökország számára. Nem a válság miatt, hanem csatlakozási ö, státuszuk miatt. Ebből a pénzből 100 millió euró megy azért, hogy Törökország menekült táborokat építsen. Én azt mondanám, hogy relatíve, ha megnézzük a régiót, az helyes, hogy kiemeten kezeljük Jordániát és Libanont, sérülékenyebbek, törékenyebbek. Ha megnézzük az egyfőre jutó jövedelmet, a gazdaságok méretét, mi szívesen segítünk Törökországnak, 1 millió eurót adtunk Törökországnak, a mikket is aktiválni lehet. Ha az, az ENSZ menekültügyi főbiztosán keresztül is támogatást tudunk nyújtani, az nagyon jó lenne. Nagyon helyes az, hogy nincs egységes megoldás. Az országok nagyon eltérőek. A libanoni helyzet más, mint Jordániában, más, mint Törökországban, más, mint Irakban. Libanonban a kormány több okból kifolyólag, ők nem építettek menekültáborokat, általában családtagoknál helyezik el a menekülteket. Jordánia úgy döntött, hogy épít egy tábort, de nagyon sok ember él ott is családoknál. Törökország elsősorban ilyen kiemelt táborokat épített. Nagyon jó munkát végzett Törökország, de Törökország most súlyos problémával néz szembe. Amikor az első táborokat építették, tízezrek jöttek. Akkor többet tehetek értük. Most 110 ezer menekültjük van, és rájöttek arra, hogy a táboraik struktúrája negatív hatással lehet az ország számára, és már vannak negatív reakciók a lakosság részéről is. Lehet, hogy jobban igénybe kell venniük az ENSZ menekültügyi főbiztonságát, hogy megfelelően szervezzék a táborokat Törökországban. Hogy jobb legyen az ott élőknek, és jobban kezelhető legyen. Mi az ENSZ menekültügyi hivatalát támogatjuk ebben, hiszen ők szakértelemmel bírnak, megkérjük őket, hogy vegyenek aktívabb részt. Nézzék meg az emberek helyzetét, azokét, akik nem táborokban élnek, azok a menekültek, akik családoknál laknak. Mi a közösség alapú programokat is finanszírozunk, és szerintem több ilyent fogunk finanszírozni, nem kevesebbet. Van-e elég pénzünk? Ha megnézzük a hozzáférhetőséget, a hozzáférést, hogy mit tehetünk, milyen elszántak vagyunk, ellenőrizni szeretnénk azt, hogy mit finanszírozunk, februárig van pénzünk úgy gondoljuk. 50 millióval megnöveltük, aztán következik a következő pénzügyi év, és akkor az új éves, a jövő évi költségvetésbe finanszírozunk. Szorosan együttműködünk Füle biztos úrral és az LKS-szel, hogy garantáljuk azt, hogy mindaz, ami történik, összekapcsolódik. Hogy hatékonyabbak legyünk együtt. Elég lesz ez? Én aggódom amiatt, hogy Szíria nem csak súlyos szíve, hanem nagy árnyékot vet más válságokra. Nagyon sok más ország van, ha megnézzük az érintett embereket, van, ahol még nagyobb az ínség és szükség, mint Szíriában, de elismerjük azt, hogy milyen kockázatot jelentett Szíria a régió és Európa számára, és kiemelten kezeljük Szíriát, és jövőre is így fogunk eljárni. Azt hiszem, MFF, hogy-e a több éves pénzügyi keret a három elemből álló varázslatos betűszó. A következő hét évre sok mindent vállaltunk, és számítunk önökre, hogy ezt a finanszírozást meg is kapjuk. Egyre több az igény, a források csökkennek, vagy legalábbis stagnálnak, és végül is a bizonytalanság az nem marad egy országban, általában terjed. És nem tudjuk magunkat csak megvédeni ezen veszélyektől, fenyegetésektől. Ami Irakot illeti. Irak eredetileg nem okozott nagy fejtörést, vagy fejfájást a konfliktus terjedése kapcsán. Nagyon konstruktívak voltak. Szeptember 26-án egy informális miniszteri tanácsot hívtam össze New Yorkban. Mindenki eljött, az összes szomszéd, Irak is, minden BT tag, Oroszország és Kína is ott volt, minden fő szponzor, és más szponzorok is jöttek. Ezen az ülésen Irak nagyon konstruktív szerepet játszott, felelősségteljes szerepet, nyilván aggódnak is. Ez a kult kérdéshez vezet most. A kult terület miatt annyira nem aggódtunk, mert eh, ott akkora igények nem alakultak ki. A szír kormány a 8 és fél százalék a területnek, a szír területnek. Most eh, a szír úgy döntött, hogy a kódterületet békén hagyja, ez persze nehezebbé teszi a feladatunkat, de relatív értelemben nem olyan súlyosak az igények, mint ahol a legsúlyosabbak a harcok. Ami a politikai jövőt illeti. A BT-ben újabb erőfeszítést tesznek a BT, egy új BT, szíriai BT határozattal kapcsolatban. Ezt nagyon is üdvözölnénk, ha lenne egy új BT határozat. Általában elmegyek a legtöbb külügyi tanácsra, és Szíriával kapcsolatban az EU ment legmesszebbre, szankciókat bevezetve is, Olaszország, Spanyolország ugye az, hogy nem lehet ezt szíre jól venni, hát kvázi saját húsunkba vágunk ezzel. Minden olyan erőfeszítést támogatunk, ami eredményhez vezet. Nem beszélhetek Ashton asszony nevében, rendszeresen beszél Hillary Clintonnal, azzal a feltételezésem, hogy van kapcsolat azzal kapcsolatban is, hogy hogyan lehet előrevinni ezt. Két tagállam tagja a BT-nek, és ez különleges státuszt biztosít Európa számára. Ki mit csinál az Európai Unióban? Magyarország szeptember végi támogatás 139, 140 ezer eurót adott kis hozzájárulás, de nagyon is jelentős, ha megnézzük a tagállamainkat, a legtöbben adtak már támogatást. Többet kell tennünk persze. Ez világos. Azt hiszem, hogy ezek voltak a főbb kérdések. Mm, minden honnan önöktől is várjuk, hogy még nagyobb nyomást gyakoroljunk a politikai megoldás érdekében. Köszönöm. Bene, ringrazio. Köszönöm. Köszönöm eh, Georgiva biztos asszonynak ezt a föllépést, köszönet eh, Zsoli elnök asszonynak is, köszönet a szenvedélyes beszámolóért, és jó munkát kívánok, nagyon nagy szükségünk van az ön jobb helyára. Colleghi, tum tum tum. Colleghi. Kedves kollégák, jelentős késésben vagyunk. Át kell, hogy térjünk a következő napi rendi pontra az észak afrikára vonatkozó uniós stratégia. Az előadó és kedves barátom is a császtanok. A napi rendere maximum 40 percet tudunk szállni, úgyhogy kérek mindenkit, hogy gyorsan járjon el. Második vita az Észak-Kelet-Afrikára vonatkozó uniós stratégiáról ez a mai. Ez a jelentés lehetőséget ad a bizottságunk számára, hogy fölmérjük, hogy az Európai Unió hogy tud hatékonyabban fölépni a régióban, főleg a kulcsfontosságú országokkal kialakítandó kapcsolat tekintetében, akik, amely országok ezen terület körül helyezkednek el. Az, hogyha Afrika szarva stabil és biztonságos, azt sok módosító indítvány is aláhúz, hogy ez mennyire fontos. 2015 módosító indítványt nyújtottak be, nem is húzom az időt, átadom a szót Tanak úrnak, kérem, hogy szintetikusan fogalmazom, Elnök úr, az egyik legerősebb feszültséggel tel, terület a Afrika szarva, Szomália, Szudán, Dél-Szudán folyamatosan feszültségekkel teli, és eritreiak menekülnek Szomáliába, Szomáliából Csibutiba, és ehhez hozzáadódik a kalózkodás és a drogcsempészet. Az al erre is felépnek, és éhénység sújtja az országokat. észak Afrikára vonatkozó uniós stratégiával foglalkozik a jelentésem. Két különleges képviselőt nevezett ki az EU, Szudánba és egy másik országba azért, hogy folyamatos párbeszéd álljon föl az EU-val. A globális gazdaság számára is fontos ez a terület, fontos gazdasági potenciált jelent a terület, és hogyha integráljuk a gazdasági világba Észak-Afrikát, az előnyös lehet a békés folyamatok tekintetében is. 2000 2008-ban és 2009-ben éhénység sújtotta az országot, és most a becslések szerint a teljes területen kb. 3 millióan éheznek. Demokratikus és gazdasági fellendülés biztosítása nagyon fontos a fiatalok számára is, nagyon fontos hiszen Mogadisúban például olyan fiatalok élnek, akik csak a háborús életet ismerik. Össze, további ösztönzés kap csak a kaluszkodás és a drogkereskedelem az Alkadia testvér és leányszervezetein keresztül. A száj 2011-ben 4,1 milliárd eurós volt a dolláros volt forgalom becslések szerint, és egyre szofisztikáltabb módon lépnek föl, és ezért egyre nagyobb erőfeszítést igényel ez az EU részéről is, például az Atalanta keretei között a kalózkodás elleni fellépés. Az EU-nak föl kell lépnie, pénzügyi támogatást is kell biztosítani, ahhoz szükséges, de a politikai helyzet Etiópia, Kenya, Uganda esetében nagyon fontos lenne a politikai megoldás is megfelelő katonai támogatást is biztosítani kell a stabilitás kialakításához. Az utóbbi években Mogadisú és idén is a feszültségek egyre kieleződtek, és ezért nagyon fontos, hogy a stabilitást, afri, stabilitási helyzetet afrikai vezetéssel kell kialakítani. A, a stratégia folyamatos kell, hogy legyen, és új célt kell, hogy felállítson. Szomáliában meg kell céloznunk a jogállamiságot, és egyébként fontos Djibouti tengerészeti kapacitásának a kialakítása is. Kormányközi hatóságok is fontos szerepet játszanak a jó kormányzás tekintetében. A vízerőforrásokkal kapcsolatos koordináció is nagyon fontos Etiópia, Szudán, Egyiptom, esetében óvatos optimizmusra is van ok, hiszen EU és az Afrikai Unió együtt tudnak dolgozni azért, hogy közös célt érjenek el Szomáli földön hatékony eh, igazságszolgáltatási rendszer, demokratikus intézményeket eh, próbálnak felállítani, és nagyon fontos ez a szövetségi kormány szempontjából is megvan az a remény, hogy a nemzetközi partnerek támogatásával koordinált saját kormányok felállítása és a demokrácia és a prosperitás egy napon lehet, hogy valóság lesz az ottani lakosok számára. 215 módosító indítványt kaptam, október 2 volt a módosítók benyújtásának a határideje. Nem akarok a környezeti és a humanitárius kérdésekre koncentrálni ebben a jelentésben, de természetesen a megfelelő mértékű említést meg fogják kapni ezek a témák is a jelentésben. Különösen Etiópával kell foglalkozni, a új kormányban. Ugye ez egy külügyi szakbizottsági jelentés, úgyhogy a külügyi szakbizottsági kérdésekkel, biztonsági és gazdasági kérdésekkel kell, hogy fogadjunk. Egy sor kompromisszumos módosító indítványt fogok felállítani. A következő plenáris idején Strasbourgban az árnyék előadókkal fogunk egyeztetni azért, hogy kompromisszumos módosító indítványokat állítsunk föl, és az eddig benyújtott 215 módosító indítvány számát itt csökkenteni tudjuk. Várom a kollégák megjegyzését. Mille grazie. Köszönöm. A hozzászólásokra térünk át. Svensson kollégája szó, kettő perc. Give the floor. Two minutes. Tack så mycket, herr ordförande, och stort tack till eh, herr Tannock för det. Köszönöm szépen. Szeretnék köszöntet mondani Tannock eh, képviselőnek a teljes és részletes eh, összefoglalóért. Természetesen most nem fogok kitérni a helyzet súlyosságára, de természetesen erkölcsi kötelezettségünk van, ezt tanok kolléga is hangsúlyozta. Azt vállaltuk, hogy kompromisszumos módosító indítványokat fogunk összeállítani, azért, hogy az alapvető szabadságjogokat tudjuk támogatni, és hogy mindenki attól függetlenül, hogy milyen etnikai csoporthoz, milyen valláshoz tartozik, mindenki számára biztosítani kell, hogy a saját jogaikat gyakorolhassák, és hogy a méltóságuk sérthetetlen legyen. A keresztény csoportok helyzete különösen nehéz az jogaikat sárba tapossa, egy terjedő iszlám mozgalom, úgyhogy bizonyos alapvető jogokat mindenképpen meg kell védenünk, ezeket hangsúlyoznunk kell, ezeket az aspektusokat ki kell emelni a jelentésben is. Az AFET és a parlamenti frakciók megoldást kell, hogy találjanak arra vonatkozóan, hogy ezt a ennek a problémának a megoldása közelebb kerüljön. Most újra optimisták lehetünk Afrikának ezen régiójával kapcsolatban. Európa esetleg jobb eredményt tud majd elérni az előző évekhez képest. Szomáli földöt jó példaként szokták említeni lehetővé kell, hogy tegyük ennek az országnak a számára, hogy független legyen. Ahogy a határokat Afrikában meghatározták, az kétségbe vonható. szomáli föld szerintem szabad és független lehet. Köszönöm, elnök úr. Második hozzászóló Munyisz kolléga. Két perce van. Eh, eh, creo que las 215... Köszönöm, elnök indítvány, amit a jelentéshez benyújtottak, jelentős munkát adnak, de ugyanakkor azt is bizonyítják, hogy fontos a külpolitika szempontjából, nem csak a biztonsági kérdések szempontjából ez a régió. és nem csak a gazdasági kapcsolatokra kell gondolni. A frakció által benyújtott módosító indítványokról szeretnék röviden beszélni. Először is az első jelentés tervezett benyújtása után történtek események. Etiópiában az elnök Fenaui meghalt, a Etiópia és Eritrea közötti konfliktussal is foglalkozunk, aztán foglalkozunk a július 5-i SBT határozattal és a különleges megbízott feladataival. Egy sor olyan módosító indítványt is benyújtottunk, amely a két ország közti megállapodásra vonatkozik. A kőolaj délről észak felé történő szállítás, ez a, egy további módosító indítvány témája. Az Atalanta és a EUNAFOR feladatai a tavaly márciusi határozat pontosította, és az Európai Parlament is állásfoglalást készített a kalózkodással kapcsolatban. A magántársaságok tevékenységével foglalkozott az előadó a saját 90-es módosító indítványában, de a mi 112-es módosító indítványunk a magánbiztosági szervezetek számára külön szabályzatot kér. Úgy gondolom, hogy kompromisszumos módosítványítványt tudunk majd összeállítani ebben a témában. A Szomália és az EUTM esetében mindenképpen megoldást kell találni. A zöldek olyan módosítóindítványt nyújtottak be, amelyek elutasítják a misszióknak a feladatait. Mi támogatjuk ezt. A Nestor esetében a rendőrségi és a tengerészeti erők fölállítása esetében ezeket is támogatjuk. De Kaiser képviselőmódosítása és az enyém is összeegyeztethető. Végül, elnök úr, még két megjegyzésem lenne a biztonsággal kapcsolatban. Benyújtottunk módosító indítványokat a menekültek helyzetére vonatkozóan, a belső menekültekkel kapcsolatban is. Ez egy nagyon fontos téma. A Nemzetközi Bírósággal együtt kell dolgozni ezekben a témákban, és különösen fontos a elefántcsont törvénytelen értékesítésének, hogy illegális értékesítésének a kérdése is. Mindenképpen egy ahhoz hasonló folyamatot kell bevezetnünk, mint ami már más alkalommal is működött. Bütikó felképviselője szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Három dologra szeretnék kitérni, ami a karoszkodást illeti. Mi azt szeretnénk, hogy mindannyian, Eston asszony beleértve is, mi jobban hallgatnának a mi javaslatainkra, amelyek már tavaly is elhangzottak. Az ENSZ különleges megbizottja a kalózkodás ügyében már ugye nyilatkozott ezzel kapcsolatban ez a bűnügyi igazságszolgáltatási megközelítés, talán ebbe az irányba közösen is előreléphetnénk még. Aztán második megjegyzés, ami Szomáliát illeti, illetve a szomszédos államokat. Én úgy vélem, hogy ezek az egyoldalú beavatkozások, amelyekre a múltban újra és újra sor került, nem igazán hasznosak, és közösen kifejezésre kellene jutatnunk azt, hogy bár ahogyan a Stenok úr is mondta, afrikai megoldást szeretnénk, mégis csak kollektív afrikai megoldás lenne kívánatos. A harmadik pont pedig, ugye Rondosz úr különleges megbízottként foglalkozik ezzel a kérdéssel, de azt gondolom, hogy jó lenne, ha még egy lépéssel tovább mennénk a az átfogó megközelítés koordinálása során ugye újra és újra e megközelítést támogatjuk, és ennek fényében azt kellene mondanunk, hogy Rondosz úr ne csak a közös kül- és biztonságpolitikáért legyen felelős, hanem ebben a régióban valamennyi további e- uniós intézkedés koordinálását végezze ő, tehát a szomszédos országokkal való együttműködés koordinálása és az hasonló kérdések tartoznának ide. Azt szeretném, hogyha itt közösen előre tudnánk lépni. Köszönöm, és köszönöm a rövid fogalmazást is. Gomez kollégája szó. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr köszönet illeti tenök urat ezért a véleménytervezetet. Én azokhoz tartozom, akik úgy gondolják, hogy Afrika szarván nem lehet csak biztonsági szempontból megközelíteni és megoldani a helyzetet, valóban jogállamiságra, stabilitásra, biztonságra van szükség. A kalózkodás kérdését és a terrorizmus elleni harcot is meg kell oldanunk, és ehhez nagyon komoly vizsgálatra van szükség. Nem, nem arról van itt szó, hogy ahogyan már a múltban is a, a, a múltbeli típusú segítséget kell nyújtani, nem jogállamisági, kormányzási segítséget kell nyújtanunk a szomszédos országoknak. Például az Etiópia által végzett katonai fellépés Szomáliában, ez is eh, támogatandó, erősítendő, de a történelmi hátterünk is azt erősíti, hogy, hogy az Afrika szarván központi szerepet betöltő országot, Etiópiát még jobban megvizsgáljuk, és úgy gondolom, hogy itt olyan lehetőség is nyílik, amely valóban az új miniszterelnök támogatását is lehetővé tenni, hiszen ő elég nehezen tudja a régi gárdával itt valóban az ő tekintélyét megteremteni, és most egy új kezdet megnyitását is lehetővé tenni, hiszen komoly partnere az uniónak, az adományok, sok adományt is kapott az ország a katonai megállapodás részese, de hát rengeteg politikai fogoly ül még mindig börtönben ebben az országban, és az különböző civil szervezetek itt nem tudnak működni, és akkor így hogy léphet fel ez az ország úgy Szamáliában, hogy ő jogállamiságot e, e, biztosítsa, jó kormányzásban támogassa Szamáliát. Úgy gondolom, hogy éppen ezért központi szerepet játszik az is, hogy mi Etiópiát a saját felelősségben segítsük, a Bütikofer úr is elmondta, fontos Rondosz úr szerepe is. Jó lenne, ha ebbe az átfogó megközelítésbe őt is bevonnánk. És, és egy másik nagyon fontos kérdés az, hogy Etiópia és Eritrea közti konfliktust uh, valahogyan megoldjuk. Itt nagyon komoly előrelépést tudnánk elérni, és az az egész régóra nézve nagyon-nagyon pozitív változás jelentene, ha ez megoldódna. Köszönöm szépen. Köszönöm. A külügyi szolgálat képvisel, képviselője a van Handel is szót kért. Tessék, két perce van. Where are you? Hol is ül? Thank you, Chair. Um... Itt ülök, köszönöm szépen elnök Thomas van Handel. Én az Afrika Összet képviselem a, a külügyi szolgálatnak. Eh, először is kérek, hogy a főigazgatónk ugyan itt le, ott korábban, de el kellett menni korábban. Eh, Elnézését szeretném közvetíteni. Nagyon rövid leszek. Nagyon örülünk annak, hogy erőfeszítést teszek arra, hogy ezzel a kérdéssel foglalkoznak. Mi úgy gondoljuk, hogy nagyon aktuális kérdéssel van szó, az elsfogás tervezete nagyon aktuális, hiszen a, amit az az Afrika szállva térségére vonatkozó stratégia, amelyet tavaly fogadott el a tanács, most egy évvel az elfogadása után most már jó lenne, ha lassan végrehajtási fázisba érni, és úgy gondolom, hogy a, a parlamenti elképzelések és táplálhatják ezt a folyamatot. Nem tudom sokkal kiegészíteni azt, ami már elhangzott, azt mondanám el, hogy Catherine Ashton valóban kiemelte azt egy nemrégi szemináriumon, hogy a hogy az átfogó megközelítés példaértéki és pontosan ezt kellene kerülni az Afrika szarva térségre vonatkozó uniós stratégiában. Itt ez nyilvánvalóan arról is szól, hogy valamennyi rendelkezés álló eszközt és érintettet össze kell kapcsolni a különböző missziókat, különböző szolgálatokat, illetve tagállamokat itt koordináltan össze kell fogni. És még egy apróbb észrevétel, Kenya is nagyon-nagyon fontos szerepet játszik, és a 2013-as választások valószínűleg szintén hatással lesznek a regionális fejleményekre. Az a külügyi szolgálat nyilvánvalóan készen áll arra, hogy hozzájárulja, nyomon kövesse e jelentés lezárását, és hát boldogan állunk rendelkezésükre. Le conclusioni. Az előadója a Szoltának úr, a reagáció. A warm thanks to colleagues. Köszönöm szépen elnök úr, és hálás köszönet a kollégáknak, akik nagyon jó dolgokat mondtak el a jelentésről, nagyon támogatóak voltak. Ez egy nagy kívás jelentőt előállt egy ilyen rövid jelentésben mindezt összefoglalni, de ahogy már mondtam, valóban a, erre a, régióra, a KKBP szempontból kell fókuszálni. Nagyon sok más probléma is van ezen a, ebben a térségben, egy külön könyvet lehetne erről írni, de e, különösen Svensson úr észrevételt a keresztények helyzetére vonatkozóan szeretném bevonni. Különösen Eritreára igaz ez az e, nagyon fontos probléma, ördögi a helyzet, hogy így ezzel a szóhasználattal élek. Én nagy mértékben támogatom Szomáli föld függetlenségi törekvőségét, hogy elismerjék független országként. Ezt támogatja a szakbizottság, de a, én és a frakcióm is támogatja az erre vonatkozó módosítót. Én a tervezetemben is említettem ezt, tehát a szomáli földkormány ugye számára ez ugye nagyon fontos aztán távirat stílusban soroltak fel a kollégák dolgok, Domes asszony, és igen, hallottuk az, az elefánt uh, való kereskedelmet, és azt az EUNAFOR hatáskörének kibővítése, ezzel is egyetértek. Vannak olyan frakciók, akik ezt nem támogatják, de a néppárt és a szocialisták ezt támogatják, hogy ezt az elemet is felvegyük a, a jelentésben, és aztán a biztonsági magánvállalatok kérdése Nagy-Britanniában, illetve Londonban a saját választó közvetemben is nagyon érdekeltek ebben a kérdésben és a 112-es módosított e szempontból meg fogom vizsgálni, és megpróbálok kompromisszumra jutni. Nem igazán támogatom a kötelező jellegű szabályozást, én inkább a, a magatartási kódexeket támogatom az adott iparágon belül. Ez is e, például egy hajó esetében, ugye, meg, amelyet próbáltak túlszolájtani, sikerült itt sikeresen fellépni egy magán biztonsági vállalat sikeresen fellépett, és akár szeretjük, akár nem az ő szerepüket, ők sikeresen fel tudnak lépni ilyen helyzetekbe. Ami pedig Bütikofer urat életi, Rondosz úr szerepére vonatkozóan nyilvánvalóan e jelentésen túlmutat már az ő szerepe, a bizottság jelöltölt ki. Úgy gondolom, hogy ő a régióban igen komoly illetékességi körrel bír, és a különböző ellenérdekű, ellenérdekelt pártok konzultáció során is komoly munkát végez, és hát nyilvánvalóan KKBP orientált, meg közvetés képviselő is, de megpróbál mediálni, közvetíteni a, a különböző ellendéket felek és kormányzók között, Szomália, Szomália föld, Eritrea és a többi érintett között. Ő, ő különösen Eritreára vonatkozóan nagyon érzékenyen reagált, és um, és nagyon fontos számomra is éppen ezért, hogy hogyan fogalmazom meg az elektrával kapcsolatos szövegrész. Aztán nagy mértékben egyet értek az is, hogy, hogy vannak más elemek is, de nyilvánvalóan itt a KKBP a legfontosabb eh, ebben a jelentésben. Nyilvánvalóan Afrika szarvát, eh, a jólétet és a fejlődést kell támogatni, eh, és fontos, tehát az is, hogy bevonjuk a kormányközi fejlesztési hatóságot, és hát a, a regionális szerkezetet, struktúrát nem tudjuk újra e, építeni. Kenya nyilvánvalóan fontos szerepet játszik, stratégiai partnerünket térségben, e, és én igazából az új, illetve Etiópia és nagyon fontos szerepet játszik, és az etióp kormányjal szemben inkább az ösztönzést támogatnám, mint a múltos boltot, és, és a következő Strasbourgi hétben majd találkozom az árnyék előadókkal, és köszönöm. Thank you, Mr. Tanok. Köszönöm, Tanok úr. Következő napi rendi pont Pavel Koval beszámolója a 2012. október 28-ai okrán parlamenti választásokra indított választási megfigyelő küldöttség munkájáról. Ukrajnában ke- október 28-án volt választás, ez kulcs tesztnek tekintetük az ukrán demokrácia tekintetében, és a választás napja előtt egy workshopon is foglalkoztunk a témával, október 11-én. A választások annyira fontosnak tartottuk, hogy egy szokatlan nagyméretű választási megfigyelő küldöttséget állítottunk fel 15 tagból álló küldöttségment Kievbe, októberben Pavel Koval vezette a missziót, és az EU-Ukrajna együttműködési bizottságnak a vezetője is ott volt. A Nemzetközi Választási Megfigyelő Bizottságban részt vett az EBS és az ODI HR képviselői az egyenlő elbánás nem megfelelően működött, visszaélések történtek az administratív forrásokkal, az átláthatóság hiányos volt a kampány idején, és a pártfinanszírozása is ez igaz. A média lefedettség sem volt koherens az egyes pártok köz. Tehát ennek ellenére a választás napja az békés, nyugalmas volt, és a szavazatok számolását, megszámolását azt pozitívan értékelték. Ugyanakkor maga a rendszer az nem volt átlátható, nem volt egyértelmű. A hivatalos eredményt még nem jelentették be. Tegnap azt jelentették be, hogy 31 választási körzetre vonatkozóan vannak meg a számok. A Központi Választási Bizottság azt jelentette be, hogy 5 körzetre vonatkozóan meg kell ismételni a választást. Már is átadom a szót az előadónak, Kovál úrnak, öné a szó. <clears throat> Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Köszönöm szépen, elnök úr. Az elnökök értekezlete úgy döntött, hogy egy missziót egy delegáció, 15 tagú delegációt küld Ukrajnába. Én vezettem a delegációt, Mihály Gála volt az alelnök, Juan Fernández López Aguilar és Rebecca Hams asszony volt még a két további alelnöke a delegációnak. A delegáció elnöksége elment Kievbe, nem mindannyian tudtunk oda menni, azonban szeretném elmondani, hogy az előkészítő időszak nagyon is jelentős volt, mert eh, beszélni tudtunk nagyon sok politikai párt képviselőjével, sok szervezettel, sikeresen működtünk együtt a nagykövettel, illetve az ODIR misszió vezetőivel együttműködésünk nagyon is pozitív volt. És politikai tájékozódásban vettünk részt, és beszámoltunk az Atlet Bizottságnak a megfigyeléseinkről, és részt vettünk egy közös szemináriumon, amely a választási megfigyelés előkészítéséről szolgált. Szeretném önöket arról tájékoztatni, hogy mik voltak a konklúzióink, amikor a bizottság előtt szóltam. Azt mondtam, hogy az új választójog, az új választási törvény, amelyet a kormány és az ellenzék is elfogadott 2011-ben, bevezette a vegyes választási rendszert. A gyakorlatban azt jelentette, hogy a képviselők fele a felső tanácsban a többségi rendszer alapján működik, és úgy gondoltuk, hogy ez problémákhoz fog vezetni, és sajnálatos módon igazunk volt, mert problémákat okozott ez. Szeretném kiemelni azt, hogy a, a szavazási rendszere nem működött, az új választási rendszer. A jogalkotás szintjén a végrehajtása során sem működött. Mi felhívtuk a figyelmet arra, hogy mindig világosan fogalmaznak a, a helyi választási bizottságok kijelölésénél sem volt teljesen egyetlen minden. Voltak um, fiktív pártok például. Az új választási törvény értelmében Ukrajnában ezek a fiktív pártok részt tudtak venni a választási bizottságban a választási bizottsági munkában. Az igazi pártok, mm, a Svoboda és az UDA pártok nem képviseltették magukat. Valódi húsvér pártok, amelyeknek voltak esélyek, nem vettek részt a helyi választási bizottságok munkájában, nem képviseltették magukat. Hát a mm, média pluralizmus sem igazán volt adott, tehát ami a ö, reklám időt illette, hiányos volt ez, tehát nem, nem volt elegendő média idő. Már felírtuk a figyelmet korábban is erre. És azt gondoltuk, hogy ezek a hiányosságok befolyásolják majd a választás eredményét amikor a maga a megfigyelési delegáció, ugye ez a Strasburgi szekciót követően ö, volt, aláírtunk egy etikai kódexet, a képviselői megfigyelők, tehát aláírták ezt a magatartási kódexet, és nagyon jó volt na, az más, ugye az EBSZ kód DIEHR és a NATO és a Európa Tanácsa is nagyon jó volt az együttműködésünk. Mert ha nem lettünk volna ott együtt, ha nem voltunk volna le közös következtetéseket, akkor nem lehetett volna ilyen világosan hallani a hangunkat. Ha megnézzük az ukrán helyzetet, nem szabad arról elfeledkeznünk, hogy Ukrajnának vannak európai törekvései. Éppen ezért szigorúbban bánunk velük, ahogy magunkkal is szigorúan járunk el. Elmondtam az ukránoknak, hogy hogy tekintünk rájuk, de, de ebesz tagállamról van szó. Egy olyan országról, amely az ebesz vezetni fogja a jövőben. Tehát ebesz elnöki pozícióra is törekszik. Éppen ezért konstruktív választ várunk a kritikus közös jelentésünkre. A közös jelentést a választás után tették közzé, közösen Val, Valburgán, ő volt a delegáció vezetője, Valburga Habsburg Douglas volt nem előső alkalommal a delegáció vezetője, kiválóan végezte a munkáját. Ma illetve egy másik fórumon is Beszéltem erről, ahol más delegációk tagjai is részt vettek. Kievben, Vovban, mm, Nyipropetrovskonban is jelen voltunk. a városokon kívüli választókerületeken is voltunk. A választási részvétel nagyon magas volt, 50% körül, magasabb, mint sok európai államban. De alacsonyabb volt, mint 2007-ben. 2007-ben 62%-os volt a választási részvételi arány. Az ukránokat nagyon is érdekelték a választások, mert nagyon sok megfigyelő volt jelen a választó fülkék környékén, és mi, mint nemzetközi megfigyelők, minket pozitívan fogadtak, üdvözöltek, nem voltak problémáink, elfogadtak minket, mint nemzetközi megfigyelőket. Most pedig a konklúziókra térnék rá. Ami a választási törvényt illeti, hát kritikusan értékeltük, nagyon sok hiányossága volt. Ez oda vezetett, hogy nagyon sok negatív eredmény született. Ami a választás előtti időszakot illeti, itt is sok negatív esemény következett be. A jelöltek nem rendelkeztek egyenlő feltételekkel. Egy másik kérdés, amit már többször megvitattunk, na most a bírósági ítéletek következtében az ellenzék kulcs szereplőiket. Timosenko asszony sem tudott részt venni, aztán Júli Lucsenko sem, két vezető ellenzéki személy. Tehát az ellenzéki vezetőkkel szembeni tehát a bírósági ítéletek is negatív hatása voltak a választásokra. Nem voltak nagy zendülések, ami a szavazatok szemállását illeti, ezt helyesen hajtották végre, azonban később, amit már nem tudtunk megfigyelni, a későbbi szakaszban súlyos kétségek merültek fel. Igazából olyan helyzet van, hogy nem lehet végső konklúziókat levonni, mert nem zárultak le. A szavazatszámlálások nincsenek végleges eredményeink még. Ami az arányosság elvé működő szavazást illeti, tehát ugye említettem, hogy van a többség, illetve a másik a reprezentatív, vagy képviseleti arányú. Ugye ez megfelelt az exit pollok véleményének, több ilyen exit pollt készítettek, mert voltak olyan előrejelzések is, amelyeket a választások előtt tettek közé, és ezek az eredménnyel összhangban voltak. A képviseleti képviselet alapú választás nem, azt nem kérdezik meg. A többségi alapú választási rendszerében azonban legalább egy tucat választókörzetben problémák merültek fel, és a megfigyelők több választókörzetben megegyezték azt, hogy voltak hiányosságok, méghozzá a kampány idején. Megvásároltak szavazatokat például. Ugye ez bűncselekménynek számít, ukrán törvény szerint is. Amikor a választást értékeljük, akkor eh, ne felejtjük azt, hogy eh, két kettős rendszerről van szó. Van az ara, a reprezentatív és a többségi alapú eh, választási rendszer. Ez persze a negatív eredményre hatással van. Ha összevetjük más volt szovjet tagállamokkal, azt mondhatjuk, hogy az ukránoknak még mindig van lehetőségük választani, politikai döntést, választást hozni, és az ukránok élnek is ezekkel a jogaikkal, ellenzéki pártokat is választanak. Az ellenzéki pártok nagyon nagy támogatásban részesültek, de párhuzam vonható ezen ukrán választások és korábbi ukrán választások között. El kell mond, úgy kell beszélnünk az urának, mint egy jó szomszéddal. El kell mondani őszintén nekik, hogy ezek a választások nem voltak jobbak, mint a 2007-es és 2010-es választások. És mert eh, még mindig várjuk a végső eh, eredményeket, ez azt, tehát az, hogy mindig várunk el az eredményre, az azt jelzi, hogy a helyzet nem olyan, ami ennek lennie kellene. Aztán van egy javaslat, a Központi Választási Bizottság javaslata, hogy öt válaszok közepén megismételjék a választásokat több okból kifolyólag. Ezt részletesebben is kifejthetném, de ne felejtjük, hogy a helyzetet meg kell oldani az ukrán törvény értelmében. Mm, nagyon fontos megoldásokat kell találnunk, amelyek jogszabályokon is alapulnak. Bármilyen kétel merül fel, a bíróságoknak kell dönteni. Aztán a jövőbeli választási törvény változásairól is szólni kell. És ne felejtjük, hogy egy közösség tagjai vagyunk az ebeszégész alatt, és Ukrajna európai törekvésekkel rendelkezik, és amit meg kell jegyezzünk azt, hogy az ukránok pro, tehát Európa barátpártokra szavaznak. Prima di dar la parola. Köszönöm. Mielőtt átadnám a szót azoknak a kollégáknak, akik szót kértek, szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy a delegáció jelentését mindenki megkapta, úgyhogy aki el akarja olvasni, annak van erre lehetősége. Gáller képviselő, az első hozzászóló, ő a delegáció elnök helyettese volt. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy a küldöttségi vezetőnk Pavel Kovalnak köszönetet mondjuk nem csak az éppen elhangzott beszámolóért, hanem a kiváló együttműködésért is. Úgy gondolom, hogy nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a négy parlamenti delegációval együttesen, illetve az OD-ra együttesen mégiscsak komoly tartalmi értékelését tudtuk megfogalmazni a választási folyamatnak, amely úgy vélem, hogy egyeteműs volt ez az értékelés. Úgy gondolom, hogy összességében választási folyamatról kell beszélnünk, hiszen mi csak rövid ideig tartoztunk ottunk ott megfigyelőként. A választások előtt két nappal érkeztünk, tehát ezt a két napot, illetve a választás napját magát tapasztaltuk meg személyesen a helyszínen, és hát én azért kérdésem, hogy ez nagyjából korrekten és sőt mondhatni túlságosan és bürokratikusan, hiszen a választási idő lezárása után másfél óra telt el, amíg végre ki lehetett nyitni meg az első szavazási urnát. Ilyenkor nálunk már a legtöbb szavazatot meg is számolták, de nálunk talán más a bürokrácia. Mi láthattuk, hogy ott igenis átláthatóan történt a szavazatok számlálása, követhető volt, hogy ki mire szavazott, és úgy gondolom, hogy nagyjából, nagy részt igazán nincs mit kritizálnunk. Az, hogy mo most a más megfigyelők arról számoltak be, hogy a szavazatok összesítése a választók körökben nem feltétlenül korrektől történt, tehát hogy olyan helyzetek is előálltak, hogy ugye az adott számlálók nem nagyon örültek az eredményeknek, és esetleg megijedtek ők maguk is, és aztán nagyon sokáig tartott az, amíg a számítógépe betáblálták az adatokat, és részben csak napokkal később tudták közzétenni az adatokat. Nem kell újra ismételnem, én is egyetértek ezekkel a kritikai pontokkal, amelyek elhangzottak, úgy gondolom, hogy a Szovjetunió 21 E, éves összeomlását követően már igenis lehet e, tiszta demokratikus választásokat tartani. Igen, itt hiányosságokat tudtunk, vagy hiányosságokat kellett megállapítanunk, és hát abból kell kiindulnunk, hogy sajnos, tehát ez a fajta demokratikus választás itt nem valósult meg, de mégsem abból kellene kiindulnunk, hogy a politikai párbeszédet és az együttműködést ö, Ukrajnával ne folytassuk, nem ezt folytatni kell, és intenzívebbé kell tenni, egy dolgot világossá kell tenni, és ez nagyon fontos is. Ebben a szakbizottságban, illetve az Európai Parlamentben nem szabadna olyan alternatív útra lépnünk, ahol az a helyzet áll elő, hogyha valakit nagyon erőteljesen bírálunk, akkor az majd Moszkvához fut, és, és az a benyomásuk támad, hogy mi nem is akarunk együttműködni továbbban velük. Nem, én, én úgy gondolom, hogy sokkal inkább fenyegető, fenyegetésként eh, élik meg, ha azt mondjuk, hogy még inkább intenzívebb és erőteljesebbé tesszük a kooperációt, az együttműködés Ukrajnával. Úgy gondolom ez a fontos, az együttműködés a még szorosabbá vonása a kapcsolatnak, a, a, az általán képviselt értékeknek az erőteljesebb képviselete az, amit nekünk követnünk kellene és úgy gondolom, hogy hogy Ukrajnában alig-alig van olyan felelős személy, aki örvendene annak, hogy mondjuk Moszkva ernyője alá kerülne az ország, és, és akár Azarovról, Lovocskiről, vagy bárki másról legyen szó, akiket Moszkvával kapcsolatba hozna, hát nem tudjuk, hogy ők most a következő kormányban szerepet játszanak ebben, sem. Nem gondolnám egyébként se, hogy összetudják hozni a többséget, hogyha mégis példa lenne arra, hogy többen egy ilyen moszkvai közeledést szeretnének megvalósítani. Úgy gondolom, hogy a demokratikus választás standardjait meg kell követelni, ugyanazokat a kritériumokat kell itt is Európa Tanács vagy az EBSZ e tagjai között megkövetelendők, és ugyanakkor segíteni is szeretnénk, őket abban, a következő választások jobban sikerülnek. Úgy gondolom, hogy az ezzel kapcsolatos ajánlások nagyon precízek lesznek, és aztán egész egyszerűen támogatnunk is kell azt, amit az EBSZ itt javasol és ajánlás jó szándékban fogalmazódott meg, és támogatnunk támogatunk el azt, hogy ez meg is valósul. Korábbi választásoknál hasonló folyamatokat állapítottunk meg, most megint így történt, ez világosá kell tennünk azt, hogy a, jövőre nézve mi jó együttműködést szeretnénk Ukrajnával, különösen a demokrácia építés, támogatás területén, de a, a, a, az Ukrajnával már eddig megállapított menetrendet szeretnénk továbbra is követni, és úgy szeretnénk azokat a pontokat, amelyek ezen állnak, megvalósítani, hogy ezt a demokratizálódási folyamatot ezzel támogassuk, és nem az úgymond a politika oligarchizálódását támogassuk, nem, demokráciát szeretnénk, nem oligarchizálódást. Köszönöm szépen. Köszönöm. Szeverin képviselője a szó. A mostantól felszólalóknak kettő perce van, tessék. Thank you, thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Teljes mértékben támogatom a, a küldöttségi vezetője által bemutatott jelentést. Én is jelen voltam, ezen a több tag és, és támogatom az Ukrajnában elhangzott megállapításokat is, és a jelentés tartalmát is, amelyet itt megfogalmaztunk. Éppen ezért nem szeretnék a részletekbe bocsátkozni, és nem akarom megismételni a tényállásokat, csak szeretnék négy politikai észrevétellel élni, de mielőtt, de még ezelőtt szeretném meg jegyezni, hogy mennyire ironikus az, hogy a választási folyamatok hiányosságairól beszélünk Ukrajnában, miközben a CNN a floridai választási hiányosságokkal foglalkozik. Hát minden államnak megvannak a saját problémái, hát akkor foglalkozunk mi most Ukrajnával, és akkor jönnének a gyors észrevételem először, és az Európai Uniónak nincs szüksége arra, hogy kilátástalan vagy parttalan konfliktusok alakuljanak ki Ukrajnában. A felelő problémákat konstruktívan kell megoldani, arányos, konstruktív, észszerű reakciót kell erre adnunk, nem szabad radikalizálnunk az ellenzéket. A második megjegyzésem sem az Európai Uniónak nem szabad lemondani arról, hogy az ösztönzőket, az eszközöket használja, amelyeket az Unió és Ukrajna közötti társulási megállapodás biztosít. Fontos a, a, a politikai kultúrák összeegyeztetése. Láthatjuk, hogy ezek igencsak különbözőek. Aztán harmadsorban fontosak a geopolitikai, geostratégiai céljaink, amelyek ugyanakkor az általán képviselt értékek előrevitelét is kell, hogy szolgálják nem szabad értelmetlenül elidegeníteni magunktól Ukrajnát, hogy más az uniós integrációtól eltérő utat választani. És még utolsó még az Európai Uniónak nem szabad csodást okozni az ukrán polgároknak, akik a legutóbbi választás kenyosságai ellenére is világosan kifejezésre jutották azt, hogy az Európai Uniós integrációt támogatják, ami nélkül semmiféle pozitív és fenntartható megoldás nem születhet. Tehát remélem, hogy, eh, hogy mindenben, amelyet eh, amit el fog hangzani, valóban az Európai Unió ezen feladatai fognak tükröződni. Köszönöm. Koraca Bilt kollégája szó, ő is tagja volt a delegációnak. Köszönöm, elnök úr. Nagy örömre szolgált, hogy a delegáció tagja lehettem, és megfigyelhettem a, közvetlen a választásokat Ukrajnában. Nagyra értékelem, amit elmondott, hogy teljes támogatást kaptunk, hiszen Pavel tényleg egy átlátható, megfelelő eljárás biztosított. Mindannyian együtt tudtuk támogatni az EBS, e az OTIR, az Európa Tanács, NATO Európai Parlament nyilatkozatát. És nyilvánosan állást foglaltunk, és úgy gondolom, hogy továbbra is ezt támogatni kell. A parlamenti választások esetén az egyenlő elbánást nem biztosították, adminisztratív források esetében visszaélés volt, a pártfinanszírozás nem volt átlátható, és sokan visszaléptek a jelöltségből, egyébként Pavel ezt leírta ezt a helyzetet, pártok között lehetett választani a választóknak. Egyébként a választás napja békés volt, de az átláthatóságot mindenképpen lehet kritizálni. És egyébként a választások utáni napon történt az értékelés, de hát most látjuk, hogy milyen is, ahogy Michael nagyon helyesen fogalmazott, ez egy választási folyamat. És a választások után láttuk, hogy sajnos romlott a helyzet, és a szavazatszámlálás is sajnos ugye még mindig folyik, ezt nem értékelhetjük annyira pozitívnak, mint ahogy ezt a választás utáni napon tettük. Elnök úr Pável és mások nagyon jól leírták a választási folyamat hiányosságait. Lenne néhány megjegyzésem, hogy Fontos a parlament megfelelő delegációjának és a nemzetközi közösség megfelelő delegációjának a hitelességét is támogatni. Nagyon fontos, hogy közösen lépjünk föl, egységesek kell, hogy legyünk, nem engedhetjük meg azt, hogy rosszul értelmezzék, manipulálják, vagy rossz célokra használják föl a mi nyilatkozatainkat. És ez fontos az EP hitelessége szempontjából is, nem csak közvetlen a misszió hitelessége szempontjából. El kell választani a választási folyamatot és az EU-Ukrajna hosszú távú kapcsolatait. De nagyon oda kell, hogy figyeljünk. Még mindig nagyon képlikeny a helyzet. Többféle üzenetet kapunk, a szavazatszámlálás még mindig folyik, úgyhogy úgy gondolom, hogy továbbra is folyamatosan követnünk kell közelről, hogy mi is történik. És nem szabad uh, a vízum megállapodásra, Oroszországra, EU, stb. más témákra következtetéseket levonni geostratégiai kérdéseket. Mi egy pártatlan választási megfigyelő delegáció voltunk nemzetközi standardok alapján. Nem Floridával, nem Oroszországgal, nem Belarusszal hasonlítjuk össze a választásokat, hanem a nemzetközi elismert standardokkal, vagyis, hogy demokratikus választásnak hogyan kell lefolynia, és ez nem egy alakárt kérdés. Elnök úr, remélem, hogy a, itt a parlamentben konszenzust tudunk elérni, és erős állásfoglalást, illetve nyilatkozatot tudunk majd kiadni a témában. Elnök, köszönöm. Najzer képviselő a következő. Vielen, vielen Dank, Herr Köszönöm szépen, elnök úr. Én is tagja voltam a választási megfigyelői delegációnak, és Kovál kolléga jelentését támogatni tudom, és köszönöm neki a munkáját. Az EU-ként e az Ukrajnával való kapcsolatunkban kisebb együttműködési lépésekben kellene gondolkoznunk. Van még egy ablak, amely nyitott a pozitív reformokra, mert a gazdasági és szociális helyzet Ukrajnában tényleg elkeserítő, tehát nagyon-nagyon sok változásra van szükség. A többi kapcsolatnál az EU és Ukrajna között azt hiszem, hogy nagyon jó lenne, ha nem csak a megállapodás ratifikációjára gondolnánk, a demokratikus technikai normák, amelyek a megállapodásban szerepelnek, nagyobb mértékű politikai akaratot tesznek szükségesé. Ukrajna azt hiszem nem képes ezeknek megfelelni, néhány területen kellene jól kialakítanunk a fejlődést, ide értem az akciótervet, amely a vízummentessége kapcsolatos. Az ukránok 2010. november óta megvalósították ennek a rájuk vonatkozó rendelkezéseit. Ukrán oldalról a terv első, megvalósításnak első lépcsőfokát le lehetne zárni. Fel kellene gyorsítanunk. Arra kellene törekedni, hogy felgyorsuljanak az események. Az Európai Uniónak az Európai Energia Közösség tagjaként kellene úgymond jobban ösztönöznünk Ukrajnát, és itt fel lehetne használni a keleti szomszédsági politikát. Szerintem egy intenzív párbeszéd az ukrán társadalommal nagyon is ajánlatos. Egy utolsó megjegyzés a misszióval kapcsolatban Pat Cox és Kwasniewski ők ugye Timosenko asszony és Lucsenko úr kiszabadításait és ténykednek. Nem lenne jó ezt a missziót összekeverni a választási csalásokkal. Ez a parlament missziója, a másik pedig nálunk is vitatárgyát képezi, mármint a Timosenko kiszabadítására célz irányuló. Köszönöm, Sziviec képviselője szó. Dziękuję bardzo. E, e, chcę dołączyć się do e, tych... Köszönöm szépen, elnök úr. Csatlakoznék az előttem szólókhoz, akik gratuláltak a delegáció vezetőjének, Koválónak. Ez a delegáció nagyon nehéz feladatok elé került, nagyon sok érzelem került elő, hiszen Ukrajnáról már sokat beszéltünk, egy éven keresztül beszéltünk a választásokat megelőzendő. Nem fogom megismételni a már elhangzott megjegyzéseket, azt szeretném elmondani, hogy a választások összeha, ö, a választásokat össze lehet vetni egy, az autogyártással. Ez egy technológia. A választás technológiája szegényes volt. Hát távolosan volt tökéletes. És a választási kampány Hát a választáson nem mondható, hogy minden szabály világos lett volna a médiával, a finanszírozásra kapcsolatban, de mégis működött. Az ukránok választhattak. Azokat választhatták meg, akiket meg akartak választani. 20 pártból választhattak, és ebből ötöt emeltek ki. Ez azt mutatja, hogy az ukránok érett választók. A választási részvételi arány is azt mutatja, hogy az ukránok tényleg akartak választani. Most van egy termékünk. Ennek a nem tökéletes technológiának az eredménye, és az eredmény, a választás eredménye nem tökéletes terméknek minősül. Termék azonban, amely működhet valahogy. Két fő párt, amely részlet a választásokon, elégedetlen. Ez helyes. A régiók pártja sem elégedett, mert nem kapta meg a többséget, amit meg akart szerezni. Az ellenzék sem elégedett, mert be akarta mutatni, hogy jobb, mint a régió pártja. Az ellenzéki párt nagyon is bátran küzdött, annak ellenére, hogy vezetője börtönben volt. Egyfajta népszavazásnak is tekinthető ez a választás, Például arról, hogy Júlia Timosenko bebörtönzése mit is jelent. Le tudom csökkenteni az én beszédemet, Gomes asszony erre. Kérem, legalább 34 másodpercet adjon nekem. Tényleg lezárom. Tehát két új párt is volt, amely bekerült a parlamentbe. Klicskóféle Európa barát párt bekerült a parlamentbe, ez nagyon pozitív, és egy másik, a Svoboda, egy idegen gyűlölő nemzet, nacionalista párt. Hát az, hogy ők bekerültek a parlamentbe, ez problémákhoz vezet. A kérdés az, az Európai Unió megveszi-e ezt a terméket, a választás eredményét minden hiányosságával együtt, ugye vannak olyan választási közetek, ahol meg kell ismételni a választásokat, együtt kellene működnünk Ukrajnával. Kolléga Tánnak. Tánnak képviselő, meglátjuk, hogy mennyire ügyesen tudja összefoglalni a felszólását. Um, Támogatom a Koval jelentést, az 58% magasnak számít. Az én országomban ez történelmi alacsony érték lenne. A 64 volt a legutolsó ilyen alacsony választási részvételi arány. Érdekes, más országok más hagyományokkal rendelkeznek. Egyetértek azzal, hogy Timoshenko bebörtönzése súlyos akadálya e, a társadalmi megállapodás végrehajtásának. Kicsit számoltam, és azt látom, hogy a regionafok és a kommunisták, akik összedolgoznak, 223 ül helyet kaptak, nem a többséget, akkor is, ha a 43 függetlent tesszük, általában ők megvásárolhatók megfelelő zsíros összegekkel, akkor 300-at tudnának elérni. Ez az alkotmányos többség, és így akkor nem lehet megváltoztatni a Behavner Rádában az alkotmányt, ha lérik a 300 helyet. Ez egy elég erős jelzés az ellenzék számára, akik 50%-nál többet kaptak a választásokból remélhetőleg a Janukovics kormányt sorába tudják szorítani. A kérdésem Pávelhez az, hogy mi a helyzet azzal, hogy a többségi rendszerben de 12 hely ö, új választások tárgyát fogja képezni, vagy lesz majd megint egy kis mini választási megfigyelői delegáció? akik megnézik, hogy helyesen történt. Ezért sajn, sajnáltam, hogy nem lehettem ott. Minden választáson részlettem a narancs forradalomot. De ha lesz még egy út, akkor pár év múlva, akkor a 12 ülés kérdéséről talán én is nem dönthetek, hanem megfigyelhetem ezt. Kollégi, purtro... Kedves kollégák, sajnos késő van, a tolmácsok elmennek. Folytathatjuk a megbeszélést egymás közt, nagyon szívesen, ez kellemes lesz, de nem lesz túl hatékony. Gáler képviselőnek valamit muszáj mondania. Gyorsan, nem is kell hozzá tolmács. Egy, nem fogadom el, tisztelt Siviec kolléga részéről a megjegyzést, ami már a választások előtt is megtörtént. Tehát arra utalt, hogy az ellenzékiek részt vettek a választásokon, az, hogy a, az ő vezetőik börtönben vannak, hát az nem olyan fontos. Nem, ez helytelen, inkorrekt, nem volt korrekt emiatt a választás, nem lehetett megfelelő jelölteket állítani. Egyszerűen nem akarom elfogadni ezt az utalást arra vonatkozóan, hogy nem is számít, hogy a vezető börtönben van egy vagy sem. Jó, akkor meghívok mindenkit a bárba, ígyszunk valamit,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 Pavel Kovalnak szeretnék köszönetet mondani a munkájáért, és a delegáció vezetőjeként nagyon jó munkát végzett. De Ukrajnáról van szó, annyira tisztázatlan a helyzet Ukrajnában, az eredmények elismerése, vagy megismerése az úgy tűnt a másnap, hogy megtörténik, de aztán mégis felmerült, hogy vannak olyan választási körzetek, ahol újra választani kell, újra szavazni kell. Gyakorlati kérésem van, legyen egy különleges ülés, akár a szakbizottságban, vagy akár legalább a kibővített bűró tartson egy ülést a jelenlegi ukrán delegációs eredményeket, illetve a jelenlegi politikai helyzetet értékeljük Ukrajnában. Jó, eszmét cserét folytathat Brock úrral ezzel a, erről a témáról, az elnöke, Szivjevics úr tisztelt Gáler úrnak szeretném mondani, én nem utalok a helyzetekre, nem leírom a helyzetet. Annak ellenére, hogy a ellenzéki vezető börtönben van, az ellenzék eléggé helyes, eléggé erős volt ahhoz, hogy részt vegyen a választáson, és jó eredményt érjen el. Tehát ennek ellenére Timosenko, Julia Timosenko börtönben tartása ellen több állásfoglalásban fölléptünk a parlament részéről. Tehát az kétségtelen, hogy mi hogyan értékeljük az ő fogvatartását. De ennek ellenére őt tudták használni, mint logó, mint fontos személyiség a kampány során. Annak ellenére, hogy börtönben van. Tehát én nem utalásokkal éltem, hanem csak leírtam a helyzetet. Thank you, colleague. With your... Köszönöm.